Uh, Kedves kollégák, azt hiszem itt az ideje, hogy elkezdjük. A shadowk legalábbis úgy látom itt vannak, és ők a legfontosabbak. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy tegnap megváltoztattuk a mai napi rendünket, tehát először Rajtova asszonyt fogjuk megkérdezni a garancia rendszerekről, utána foglalkozunk Panceri úr ö, jelentésével és akkor fél tizenegytől pedig szavazunk. Izgalmas délelőtt vár tehát ránk. Ezt az ülést egyébként az interneten is sugározzák, tehát üdvözlöm azokat is, akik a képernyők előtt követik vitánkat, és azt hiszem ennél többet nem is kell most beszélnem. Kezdjük is el a betétbiztosítási rendszerekről szóló vélemény vitáját. Rajtova hogy fogja bevezetni a témát néhány héttel ezelőtt már ezt elkezdte, csak akkor nem volt időnk rendes eszmecserére. Remélem, hogy most ez másképp lesz. Kérem tehát Rajtova asszonyt, hogy most akkor mondja el részletesen a prókat és kontrákat. Ugye néhány héttel ezelőtt ezt már elkezdtük, utána pedig Stiller úr fog megszólalni a szocialisták és demokraták képviselője, mit asszony, ha jól tudom. Ashley Pops is itt van a zöldekét még nem látom, Svensson asszonyt még, és Salvini asszonyt nem, de Benka ö, úrat ö, látom az Európai Bizottság képviseletében, úgyhogy ezt hiszem, akkor így elkezdhetjük a munkát. Megadom a szót Rojtovasszonynak, és köszönöm, hogy rugalmas volt és hajlandó volt arra, hogy a napi rendet megváltoztassuk, és az ő témájával kezdjük a napot. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni az Európai Bizottságnak azt a kiváló jogalkotási javaslatot, amelyet eljutatok hozzánk, és azt az együttműködést, amelyben a lárnyékjelentéstevők velem együttműködtek. Ez egy nagyon bonyolult jogalkotási javaslat, ugye betét garanciákról van szó, DGS ennek az angol rövidítése ezt a jelentést, vagy véleményt angolul írtuk meg, és majd kíváncsi vagyok a cseh verzióra, hogy hogy sikerül ezt lefordítani, mert már is sok pontatlanság van a szövegben. Kérem tehát a kollégákat, hogy nagyon figyeljenek oda, hogy pontos legyen a saját nyelvükön a fordítás, adjanak feedbacket, hogy nehogy félértések legyenek, mert nagyon sok terminus van ebben a szövegben, amelyeknek a fordítása nem egyértelmű. Örülök annak, hogy elhalasztottuk a módosítók benyújtásnak határidejét, ha jól tudom, akkor csütörtök délutára, és így tehát még lehet módosítókat benyújtani, és több időnk van a kompromisszumok megfogalmazásához is. Most újra fogalmazunk egy 98-as irányelvet, 94-es irányelvet, a pénzügyi válság kapcsán kiderült, hogy jobban harmonizálni kellene a pénzügyi szervezetek működését, együttműködését, és a fogyasztóvédelmet pedig meg kellene erősíteni. 40 DGS-szel foglalkozunk most. Ennyi típusa van a hitelbetétgaranciáknak nagyon sokféle futamidejük van, lefedési különbségek is vannak, finanszírozási különbségek is vannak és ö, azt látjuk, hogy a betétesek védelme nem egyforma az egész belső piacon, itt valamit tenni kell. Az irányelvnek az lenne a fő célja, miközben persze más irányelvekkel is ö, közösen, ö, tehát ez csak több irányelvvel együtt lehet elérni, az, hogy a betétesek rend, betétek rendszere megbízható legyen, és a jövő pénzügyi válságainak, ha lesznek ilyenek, jobban ellen tudjanak állni. Én magam is megfogalmaztam néhány módosítást a biztos javaslatához. Szeretném a fogyasztóvédelmi aspektust megerősíteni, az információ ellátottság aspektusát, több átláthatóságot követelek, és szerintem kevesebb pénzből is megoldható ez, mint ahogy ezt a bizottság javasolja. Kiterjesztettem továbbá a bizottság javaslatát új gondolatokkal, például megtakarítás, takarékbetét könyvek és letéti jegyek tekintetében, és a megtakarítási számlák tekintetében ezeket minden tagállamban hasonló szabályok alá kéne vetni. Bevenném az önkormányzatok által adott hitelek ügyét is ide, ugyanis 6000 önkormányzat van az én hazámban is, és ha egy bank bebukik, akkor egy helyi hatóság által nyújtott hitel sokat segíthet. Ezeknek nyilván lenne egy plafonja 100 ezer euró mértékben, és ez nem tenné, nem tenné annyira drágává a hitelfelvételt, mint az jelenleg. Tehát, vagy hát könnyebbé, olcsóbbá tenné azt tehát a kis cégeket az önkormányzatok ugyancsak elláthatják hitelekkel, nem szükséges ehhez egy bank. Jobb és gyorsabb döntéshozást követelek válságok esetén, és belevenném a szövegbe azokat a betéteket is, amelyek a 100 ezer euró fölötti összegek határon túl mutatnak, és ezekkel kapcsolatban a biztosítási igényekre vonatkozó szabályokat pontosítanám. Foglalkoztam a kifizetési garanciákkal. Ma gyakran hónapokig kell várni, míg az ember a saját pénzéhez hozzájut. Én egy 10 plusz 10-es szabályt javasolnék, a bizottság 7 napról beszél. Dánia, Nagy-Britannia azonban ezt eleve megvétózza, mert Dániában és az Egyesült Királyságban ennél még jobb rendszer működik. A 20 plusz 10 munkanapos rendszert javaslom. És a jelenlegi szabályok kiterjesztését további 5 évvel, és akár egy idő után a 7 munkanapos határ bevezetését. A betéteseknek megfelelő garanciákat kell nyújtani ágazatonként. Ez tehát a bizottság javaslata. Nálunk a Csehköztársaságban sajnos egy kézben koncentrálódnak a bankok, többször egy tulajdonosa van a különböző bankoknak, és ezért olyan megfogalmazást szeretnénk kérni, hogyha a betét betétesnek több bankban ö, takarékbetét könyve, akkor mindegyikben legyen 100 ezer euróig ö, garantálva az ő hitele, vagy hát betétje. A DGS-eket úgynevezett betét alapokból finanszírozzák, és szerintem itt lehetne tenni valamit azért, hogy olcsóbb legyen a rendszer. Egy 5000 eurós betétnél szerintem nem érdemes alkalmazni a bizottság által javasolt 100 ezer eurós hipotetikus határt. A garancia alapok működését meg kell könnyíteni. különösen akkor, hogyha egy bank becsődöl. A betéteseknek nem szabad, hogy kifizethetetlenül magas bank kezelési díjakat kelljen fizetniük. Ezt egyébként a tanácssal és a gazdasági bizottsággal is egyeztettem, és ezzel ők is egyetértenek. A bankokat is persze védeni kell, megelőző intézkedésekkel például, az ügyfelek számára a legfontosabb, hogy a bank védett legyen, hogy ne csüdölhessen be. És ha bedőlne is, akkor is 100 ezer euróig a betétesnek garanciát kell biztosítani a visszafizetésre. Ehhez egy alapot kell létrehozni, egy korai ö, beavatkozások alapját. Szerintem még gyorsabban válsághelyzet esetén, mint ahogy azt az Európai Bizottság javasolja. Van továbbá egy olyan javaslatom is, amely arra irányul, hogy a tagállami rendszereket kössük jobban össze. A biztos véleményével ellenében, aki ezt kötelezővé tenni, szerintem ezt meg kell hagyni a tagállamok döntésére kell bízni, de jó lenne, ha létrejönnének ezek a egymás közötti betétgarancia rendszerek a tagállami bankok között. Itt csak az a kérdés, hogy ha ezt kötelezővé tennénk, akkor gyakorlatilag ezzel csak átkanalizálnánk a válságot az egyik országból, régióból a másikba. Tehát döntsék el a tagállamok, hogy milyen mértékig és mely rendszereknek a tagjai akarnak lenni, mennyiben vesznek részt ebben a kölcsönös bankközi hitelezési rendszerben. A kockázati ö, kockázatszámítás szempontjából a bizottság olyan rendszert javasol, amely szerintem nem célra vezető, mert nagyon sokfélék a pénzügyi profilok az egyes tagállamokban, nagyon különbözőek a feltételek, a piaci feltételek. Ugyanakkor a fogyasztó az ügyfél számára az a fontos, hogy mondjuk ha egy építési takarékbetét számlája van, akkor ez garantált visszafizetésű legyen. Ezért a bizottsági megfogalmazás alkalmazva azt mondanám én is, hogy sajnos a legjobb bankok is könnyen a legrosszabb kategóriába kerülhetnek a hitelminősítés szempontjából pillanatok alatt, és ha erről tekintettel vagyunk, akkor olyan egyszerűbb, jobb megfogalmazásra van szükség, amit én javaslok, hogy hogy az információ ellátás ilyenkor standardizált legyen, és ne a kölcsönös hitelgarancia rendszerben való részvet legyen kötelező, hanem az szolgáltatás legyen kötelező azonnal is egységes módon az ügyfelek felé. Itt nagyon fontos még a megfogalmazás nyelvezete is, mert jelenleg a bankok által megfogalmazott szerződések gyakran más nyelven és az ügyfelek számára nehezen érthető nyelven fogalmazódik meg, mint egy tagállam adott nyelve, és persze különböző a bankok performancia mutatója is. Tehát a fogyasztók értesítése, tájékoztatása nagyon sok ebből vérzik, de most itt abból is hagyom elnök úr. Köszönöm szépen, Szuzana, ezt a kiváló bevezető előadást. Most majd egyenként átvesszük részletesen, hogy mik a módosítás javaslatok. Hallgassuk meg most a shadow és közöttük először is Stiller asszonyt. Um, Köszönöm szépen ezt a kiváló bevezetést és magát a szöveget. Kár, hogy a, a fordításban már is gondok vannak, de ezzel együtt szerintem támogatható a szöveg, a megközelítés különösen. Fontos, hogyha azt nézzük, hogy mi történt az Egyesült Királyságban a Bank of Scotland vagy a Halifax, ugye, amelyek mind a Lloyd csoport tagjai, az e- az emberek azt hitték, hogy különböző bankokban tartják a pénzüket, mert ezeknek más volt a neve. Aztán kiderült, hogy bedőlt a fő közös tulajdonos, és ö, azt állította, hogy a betét visszafizetési garancia csak a tulajdonostól egyszer kapható meg. Ö, és például, ha elválnak emberek, akkor nagyon bonyolult volt egy ingatlan értékének a megbecsülése, illetve annak az elosztása, hogy ki miért felelős a válság pillanatában sokan elkezdtek aggódni jogosan a betétjeik miatt. Az Egyesült Királyságban és Dániában azonban viszonylag jól működött rendszer, és más országoknak is könnyebb lenne. Ezt a hétnapos kérdést meg kell vitatni, ezzel egyetértek. A, az, és példaértékű lehet más országok számára is, amit ez a hétnapos rendszer mutat. Az Ekon bizottság jelentéstevőjével beszéltem, és szerintem itt elérhető egy kompromisszum. Nekem is van pár módosítóm. Szerintem, amit rajtad az, hogy megfogalmaz, az jó, csak ezeket pontosítanám. A százezerós határról lehetne szerint nem lehetne vitatkozni, hogy nem lehet-e a 150 ezer eurós határt is alkalmazni. Ez egy nagyon fontos jogalkotási javaslat, és az Ekon bizottság az illetékes, de ha sikerül nekünk a véleményünkkel jelentős gondolatokkal gazdagítani ezt a szöveget, akkor itt óriási ellépés valósítható meg, ahhoz képest, ami most a válság idején 2008-ban történt a betétesekkel. Köszönöm Rojtov asszony, tehát köszönöm Slider asszony. Egyetértek önnel azzal, hogy hogy ö, hamarosan és lassan számokról kell és lehet majd beszélnünk. Korozman úr kap most szót. Köszönöm szépen, Rojtova asszony. Az európai betétesekre vonatkozó szabályokat közös alapokra, elvekre kell fektetni, megtámadhatatlan alapokra, és vissza kell nyerni a betétesek bizalmát, és meg kell teremteni a pénzügyi stabilitást. Tehát egyszerű szabályokra van szükség, könnyen érthető és betartható szabályokra a bankok és az ügyfelek számára egyaránt. Harmonizálni kell tehát az alapokat, és fel kell szépíteni a belső piacot arra, hogy egységes módon kell majd a jövőben megfelelni minden ország bankjainak, a szabályoknak. A kockázat elemzést, az alapok mértékét úgy kell megfogalmazni, hogy ezek kellően magasak legyenek, garanciákat biztosítsanak kicsiknek, nagyoknak egyaránt, új biznisz modellekre van szükség, amelyeknek a kockázata kisebb és jobban definiált. Az ALDE szempontjából úgy gondoljuk, hogy öt napra kell csökkenteni a kifizetési határidőt, ahogy Sinclair asszony is javasolta az Ekon bizottságban. Az ügyfelek szempontjából ez a legfontosabb, mert a bizalom visszanyerésének ez is az eszköze lehet, hogy a betétes tudja, hogy gyorsan visszakapja a pénzét, hogyha a bank bedőlne, és igenis megvalósítható, ahogy Simpson azt is mondja, az ötnapos határ. támogatjuk az alapok méretének maximalizálását is. Tehát legyen ez nagy összeg, de ne lehessen utána pótlólagos ötletekkel felépni. Egyes tagállamok az alapokon kívül is létrehoztak garanciákat, amelyek között most verseny alakult ki. Szerintem ezt le kell állítani és persze a rendszerbe tartozó intézményeknek saját kockázatvállalással is kell jelentkezniük. Támogatjuk a teljes harmonizációját az európai szabályozásnak, annak érdekében, hogy az egységes európai piac itt is kiteljesedjen. Schmidt kollégám nem örül annak, hogy Rajtova asszony sok uh, helyen kihúzta a harmonizációs elképzelésünket a szövegből. Mi ehhez ragaszkodunk, mert úgy érezzük, hogy a tagállamoknak túl nagy a szabadsága. Ez kiderült a, a Svédországban működő Dán bankokban svédek által elhelyezett betétek kapcsán is. Tehát bizonyos típusú megtakarításokat különösen meg kell védeni, és az egyik bankban megtakarított pénzt ne lehessen más számítási rendszerek szerint a tagállamokban kezelni. A hatos cikkel kapcsolatban, ami azt mondja, hogy a tagállamok döntsék, dönthetik el, hogy milyen más nevek alatt futtatnak különböző takarékbetét rendszereket, ezt szerintünk nem szabad a tagállamoknak a döntéskorében hazni ezzel csak erősítjük a jelenlegi ö, válságot, és ö, tovább növeljük a betétesek kockázatát. A Danske Bank Svédországban ugye jobb protekciót, védelmet biztosít, mint sok svéd ö, bank ö, Svédországban. Tehát ez eltorzítja a piacot, és a renacionalizációhoz vezetne. Köszönöm szépen! Ashley Fox következik, aztán pedig eh, egy kolléganő, majd Trantafilidis úr, majd meglátjuk. Fox eh, úr először azonban. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Rojtova asszonynak aki dolgozott szöveget. Pragmatikus volt a hozzáállása, és ezt üdvözöljük javaslataival együtt, amelyek arra vonatkoznak, hogy minden európai bank azonos feltételek mellett működjön az ideiglenes high balances ügyét és jó gondolatnak találjuk, és kérjük rajta asszonyt, hogy a 11-es pontot a kockázat alapú finanszírozásról törölje. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak meg kell adni a flexibilitás lehetőségét, hogy maguk döntsenek arról. Egyetértünk azzal, hogy a betét visszafizetési garanciák egészét újra kell fogalmazni, mert a pénzügyi stabilitás egyik legfontosabb oszlopát képezik, és pont ez itt a bökén, emiatt nem egységesek a szabályok a bankokra vonatkozóan. A But we do believe that member states need far greater... A covered deposits és az eligible depositok között különbséget kell tenni, ex ante és exposed elemzéseknek kell alávetni őket. Ami a kifizetési időszakot, a payout periodet illeti, és ez sokakat ugye most felszólásra ihletett, mi a bizottsági hétnapos, vagy esetleg napos javaslatot támogatjuk, és nem akarjuk a 20 napot a harmonizáció alapjaként venni, mint ahogy Rojtova asszony azt javasolja, ráadásul mindez 2015-ig. Az ALDA, az S, S és D és mi is, szerintem a zöldek is velünk hasonlóan gondolkodnak, és szerintem itt többségileg a mi bizottságunk inkább az öt napot javasolna, és a szövegben, ha kompromisszumot kell kötni, akkor Rojtova asszony szerintem ö, csökkentse ö, a 20 pont plusz 10-et legalább 7-re, de akár 5-re is. Kíváncsi vagyok a véleményére. Végül pedig az ágazatonkénti garanciát illeti, és ez egy Királyságban ö, izgalmas téma, nem vagyok benne biztos, hogy szükség van erre az intézkedésre, mert ha mindegyik ágazat más ö, szabályozás alá esik, akkor ez többletterhet ró majd a bankokra, és ezeket a márka neveket lehet, hogy majd megszüntetik a bankok, mert nem éri meg nekik majd fenntartani őket. Egyébként viszont szívesen működtem együtt Rojtova asszonynal ebben a témában, és a többi gondolatával egyetértek, és még módosítókat fogunk benyújtani. Köszönjük, Fox úr! Kívánna még megszólalni valaki? Akkor most az Európai Bizottsághoz fordulok. Az Európai a bizottsága a Westminsteri parlamentnek a barazóféle Mutual Guarantee Scheme-mel kapcsolatban döntött, és az ebben a témában folytatott levelezésünket ö, betekintésre meg oda tudom adni a Shadow Shadowknak. Egyébként az ebben a levelezésben találhatók Rojtova asszony javaslataival nagyban átfedésben vannak. Tehát csak azért mondom ezt, hogy tudják, hogy a nemzeti parlamentek is nagyon intenzíven foglalkoznak a kérdéssel. Nos, az Európai Bizottság képviselőjét kérem most, Benka urat, Benka urat, hogy mivel kevés időnk van, röviden foglalja össze a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök úr! A legfontosabbakra szorítkozom. Nem akarom az egész témát újra átrágni. Kezdjük az önkormányzati hitelekkel és betétgaranciákkal, hogy a bizottság miért javasolja azt, hogy az önkormányzatokat zárjuk ki ennek az irányelvnek a hatája alól? Azért, mert a tagállamok már ezt megtették egyenként, listák léteznek arra vonatkozóan, hogy kik lehetnek és kik nem lehetnek betétesek és betétgarancia nyújtók. A legtöbb, gar, legtöbb tagállam nem támogatja az ilyen típusú betétgaranciákat. Az önkormányzatoknak ugye könnyebb a hozzáférés a tőkepiachoz, mivel a, az állami ágazat is sok, és ezen belül az önkormányzatok privilégiumokat élveznek a tőke követelmények tekintetében, tehát szemben a cégekkel vagy magánszemélyekkel az önkormányzatok eleve sok privilégiumot élveznek, jobban hozzáférnek a tőkepiachoz, és ezért nem látjuk szükségét annak, hogy őket még külön védjük. We are happy that uh, the commission proposal temporarily higher balances probléma kapcsán uh, a bizottság úgy gondolja, és örül annak, hogy az önök bizottsága is úgy gondolja, hogy rövid időre kell csökkenteni a visszatérítés határidejét, hiszen a magánszemélyeknek nincsen általában tartalékuk, hogyha ö, a megtakarításaikat elpárologtatják a bankok. Ami az egyes hitelgarancia rendszerek nevét, márka nevét illeti, a bizottság rájött arra, hogy ez csak az Egyesült Királyságban jelent gondot. Vannak előnyei és hátrányai ennek a rendszernek. Az egyik előnye az ügyfél számára az, hogy számára mindegy lehet, hogy éppen hogy hívják az ő takarékbetét könyvét. Másfelől azonban a hátrány a pénzügyi rendszer szempontjából mutatkozik, ahogy az önök bizottságának egy tagja is már elmondta, előfordulhat, hogy önkényes szabályozások érvényesülnek is, így és a piac torzulása, mert így bankok úgy működhetnek, és adhatnak különböző neveken hiteleket, hogy közben ezek gyakorlatilag egy kézben összpontosulnak a háttérben. Ez más tagállamokban nem lehetséges. Tehát felmerült a kísértés, hogy szabaddá tegyük a brand name-ek versenyét, és hogy mindegyik külön védelmet élvezen, de szerintem 26 tagállamban, ha ezt megnyitnánk az Egyesült Királysághoz hasonlóan, akkor egy idő után áttekinthetetlenné válna a rendszer. Senki nem tudná követni, hogy kinek, hol, miért, milyen szabályok mellett vannak szerződései. Tehát nem látom be, hogy ezt a jelenlegi egyszerű rendszert miért kéne felborítani. Jelenleg egy bank csak egy ö, márkanéven ö, nyújthat takarék betét lehetőséget, és ez szerintem jól van így. Még az Egyesült Királyság hatóságai is belátták, hogy az ő rendszerüknek negatív ösztönző hatása van. A kockázat alapú hozzájárulásukról. Úgy gondolom, hogy ezek azért fontosak, mert ugyan közvetlenül az ügyfél számára nem biztosítanak megfogható garanciákat, közvetetten azonban ö, hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz, és a bankok bedülésének kockázatát csökkentik. Miért? Azért, mert először is azon bankoknak kell többet befizetniük, amelyek magasabb kockázattal dolgoznak, tehát ösztönzőként működik a rendszer, az alacsony kockázat irányában ösztönöz. Másodszorban pedig, és az önök vitájából is kiderült, ugye a belső piac fontossága miatt valóban nem lenne tisztességes a belső piacon, hogyha más tagállamok, más bankjaihoz hasonló összegeket kéne befizetnie egyes bankoknak, függetlenül a kockázatuktól. Tehát feltétlenül kockázat alapúvá kell tenni a hozzájárulást, és ezt kell harmonizálni. Utolsó megjegyzésem pedig a megelőzésről szól, hogy nem lenne szükség több megelőző intézkedésre. Az Európai Bizottság beépítette már a rendszerbe a megelőzést, például az ötös cikk azt mondja ki, hogy a banki döntések a betétek transfere esetében megengedhetőek, tehát például ha egy transferbank banknak fizetünk be pénzt, és két bank esetleg ö, fúzióval él, akkor megváltozik többször a jogi személyisége, a, mind a hitelnyújtónak, mind a betétesnek, de az egész összeget ö, lehet ö, használni hipotetikus payout ö, mellett. Ez lehetne a gyors korai ö, intervenció alapja a betétek transferje esetén. Ez az, ami a, a gyors beavatkozás lehetővé teszi, a tőkefeltöltést, a likviditás támogatását, garanciákat. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ezek azok az intézkedések, amelyek a legutóbbi pénzügyi válság során óriási költségekkel jártak az adófizetők számára, ezt az adófizetők pénzéből végezték el. A bizottság egyébként a bankokról hamarosan majd közleményt ad ki. Csak olyan intervenciókat tartunk hasznosnak, amelyek fenntarthatóak. Tehát a Bank Resolution é a jövő. Köszönöm szépen. Uh, Köszönjük szépen, Benker úr, hogy ezen nagyon hasznos információkat hozzátettem. Visszaadom Rojtova asszonynak a szót, de elmondom határidőket is. Csütörtökön 12 óraig lehet benyújtani módosítókat, 12-én vitatjuk meg a módosítókat, 13-án szavazunk, és május 9-én szavazunk a bizottságban, és a júniusi plenárison szavazunk róla. Rojtov asszony, kérem foglalja össze röviden. Köszönöm szépen. Az IMCO nagyon határozott álláspontot kell, hogy megfogalmazzon a payout period ügy kapcsán, hiszen az árnyék jelentéstevőkkel való találkozók során felvetettem, hogy egy olyan rezsimre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy egy minél rövidebb időszak működjék, de ugyanakkor pedig egy olyan tárgyaló álláspontot dolgozzunk ki az ekonom belül, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tagállamok ne vétózzák ezt meg. Azt remélem tehát, hogy sikerül majd egy kompromisszumot megtalálni. Egyébként a hétnapos kérdést támogatom. Ugyanakkor ez nem volna egy jó tárgyalási álláspont. Tehát röviden ez a megközelítés volna úgymond a nyerő. A bizottsággal az önkormányzatokról mondattak kapcsán nem értek egyet. Az önkormányzatok nem a nemzeti költségvetésekkel függenek össze, legalábbis nem minden tagállamban, és így a, tag, a tőkepiacokhoz nem mindig férnek hozzá könnyen. Ezért tehát az ő betéteiket minimum módon védeni kellene, azért, hogy teljes csődbe menésüket megakadályozzuk, hogy például akár mondjuk a köztisztviselőiket, közalkalmazottaikat tudják fizetni, legalább ezt az állás, ezt a helyzetet biztosítani kellene. Sokszor a fogyasztók azt gondolják, hogy különböző <clears throat> nem tudják, hogy különböző cégek, különböző márkanevek ugyanazon engedély alatt működnek. Ilyen módon tehát a bankokat arra kellene kényszeríteni, hogy informálják a fogyasztókat arról, hogy hány mar- márka tartozik hozzájuk, és hogy ilyen módon a betétük nincsen biztonságban, hogyha több márka néven futó banknál helyezik el a betéteiket. Nem értek egyet Schmidt úrral, úgy gondolom, hogy ez nem felelne meg a harmonizációnak a 12 hónapos előírás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szuzanna, mindazt, amit eh, ezen ügyben tettél. Ez egy nagyon átfogó és nagyon hasznos vélemény. Vannak még kérdések, amelyeket tisztáznunk kell, és biztos vagyok benne, hogy erről a következő napokban még lesz munka. És eh, a 12 hónap kérdéséről is megnyitjuk a vitát. A következő napirendi pont Antonio Pancéri jelentése. Nagyon fontos kérdésről van itt szó, a mezőgazdaság és erdészeti járművek jóváhagyásának kérdését vitatja meg ez a menet. Ez a jelentés. Új menetrendünk van, és ezért halasztottuk el az első vitát e ezen erdészeti járművek kérdésében. Ez egy köztes jelentés, hiszen a lényegi vita később kerül megrendezésre, de egy meghallgatást is tervezünk, és talán Páncéri képviselő éppen erről fog szólni. Tehát először megadom Páncéri képviselőnek a szót, mélyreható vitát most semmiképpen nem akarunk folytatni, hiszen a meghallgatás után tudjuk ezt lefolytatni, de megkérjük Páncéli úrat, hogy vázolja körül a helyzetet, aztán az árnyék jelentéstevő közül Szúri hogy nincs itt, Rüle asszony itt van, én is itt vagyok az ECR nevében, Szöntegárd útni, itt van, Szálfini úr itt van. Tehát lehet, hogy ő még hozzá szeretne szólni, hiszen utána majd aztán az ő véleményéről is szól lesz. Tehát Páncéri úrat kérem, hogy számoljon be a vita helyzetéről, és utána pedig Vosinis képviselő, Vosinis úr itt van valahol? A DG Enterprise uh, részéről lehet, hogy nem lesz időnk, hogy megadjam neki a szót, de Páncéri úr most megkapja, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, hiszen valóban lesz lehetőségünk arra, hogy elmélyítve térjünk vissza a kérdésre. És csupán azt akarom mondani, hogy a jelentés célja az, hogy a erdészeti és mezőgazdasági járművek engedélyezésének normáit egységesítse, és biztosítsa, hogy a belső piac jól működjön úgy, hogy a környezet védelmét biztosítsa, és a munkahely biztonság feltételeit is megteremtse. Éppen ezért tehát figyelni kell az ipar versenyképességére is a jelentésben. Nos, ezen a héten több találkozót tartottunk az Európai Bizottság képviselőivel, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen világos volt a bírálat is. Nem akarok most egyes kritikus pontokról részleteiben szólni, de mégiscsak felvettem ezeket röviden, de nem részletesen, hiszen április 12-én az imco ban részletes vitatárgyává tehetjük ezt a kérdést, és a különböző európai szövetségek képviselői is részt vesznek majd. Röviden tehát négy kategóriát dolgoztunk ki, amelyekről szó lesz. Az első kategória az idő, illetve a delegált jogi aktusok, átruházott jogi aktusok kérdésére vonatkozik. A második kategória a karbantartásra, a harmadik az emisszió, a kibocsátási érték és a technikai paraméterekre, negyed sorban pedig az első kategóriákra vonatkoznak majd az észrevételek. Lássuk tehát az idő beli rendet. Különböző vélemények vannak, 2014-ről van szó, hogy ekkor lép hatályba a szabályozás. Ugyanakkor sokan azt mondták, hogy a homologizációhoz túl rövid az idő, túl nagy a megterhelése az érintettek számára. A bizottság a 2014-es időszakot irányozta elő, megakadályozandó, hogy a különböző területek ellent mondanak egymásnak. Fontos, hogy egységes rendeletet fogadjon el a bizottság, ne 20 ágazati rendeletet. De hát természetesen a kompromisszumos megoldáson gondolkozni kell, azért, hogy a harmonizált normák iránti igény és az ágazat által megfogalmazott igény közötti öm, ellentmondásokat sikerüljön áthidalni, és azért, hogy az intenzív homologizációs időszak előtt legyen egy kis időnk is. Aztán második kérdés, a ügyfélszolgálat, ez a 16. fejezetre vonatkozik, illetve az információadás kötelezettsége. Itt arról van szó, hogy az ágazat több sajátossággal rendelkezik, természetesen így az új javaslat kihat az ügyfelekre is, és természetesen eh, befolyásolja a fogyasztók biztonságát. Nos, hogyan néz ki a javítás után a fogyasztók biztonságának kérdése? Egy garancia rendszert vezetnek be azért, hogy a vállalkozók igényeinek megfeleljenek, de a műhelyek, javító műhelyek igényeinek is megfeleljenek. A legfontosabb persze a biztonság kérdése. Olyan alapvető kérdés ez, amelyet a rendelet egésze próbál megszólítani. Az mezőgazdasági irányelvből az erdészeti járműveket kivették. És ezzel a problémával foglalkoznunk kell. Éppen ezért a parlament szolgálatait arra kértük meg, hogy egy tanulmányt készítsenek amely megvizsgálja ezen norma tervezetét, tervezetének viszonyát a gép irányelvhez. A kibocsátási értékek kérdése is nagyon izgalmas, de van egy másik kérdés, mégpedig a fékek rendszerének kérdése. Az igazgatási rendszert egyszerűsíteni kell, a cél persze az, hogy az ABS rendszert bevezessék, ez egy hatékonyabb rendszer, de talán vannak más rendszerek vagy mechanizmusok, amelyekkel szintén foglalkozni kell, és amelyeket megemlíthetnénk itt is. Aztán pedig az U kategóriás járművekről is szólni kell, hiszen Ide felmerült, hogy a mobil, de nem közúti használatra engedélyezett járműveket is bevegyék ebbe az osztályba, az U osztályba. Felmerül persze a kérdés, hogy így kell eljárni, hiszen ezek nem igazi traktorok, és nem is erdészeti járművek, hanem ezek olyan járművek, amelyek specifikus tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért meg kell vizsgálni, hogy ezt a részt kivegyük a rendelettervezetből, vagy, és ez van a másik lehetőség, egy külön fejezetben taglaljuk e járművek kérdéseit, egy olyan fejezetben, amelyben kizárólag erről a kategóriáról lenne szó. Van itt még két pont, melyről beszélnem kell. Egyrészt egy új T6-os kategóriát kell bevezetni, különös tekintettel arra, különös tekintettel a négy kerekű járművekre, amelyek hasonlítanak bár jármű, közúti járművekre, de traktorként működnek, illetve a side-by-side-okra, amelyek ugye olyan céljárművek, amelyekkel csatolmányokat, vagy pedig kocsi szerelvényeket vontatnak, vagy pedig tolnak. Éppen ezért tehát nagyon fontos, hogy egységes rendeletet, illetve szabályozást dolgozzunk ki, hiszen a belső piac igényeinek meg kell felelni, támogatnunk kell a környezetvédelmet, és világos san el kell köteleznünk magukat, mind a munkavállalók, mind a közúti forgalom biztonsága mellett. Ez tehát az az általános keret, amelyel foglalkoztunk, és az a terveze, időtervezetről pedig már beszéltünk. Köszönöm szépen az összefoglalót, a legfontosabb kérdésekről csak szeretném megerősíteni a szakbizottság számára, hogy nagyon fontos meghallgatást tartunk április 12-én, a koordin- a koordinátorok jóvá hagyják ma délután ennek programját. Aztán pedig a jelentést május 24-ére készíti el, aztán június 15-16-án tárgyalunk, tárgyalunk róla, július 6-áig kell a módosításokat beterjeszteni, októberben szavazunk róla, és a novemberi plenáris elé kerül majd. Úgyhogy azt hiszem, a tanácsi munkával párhuzamosan tudunk mi is dolgozni. Számos közös téma merül fel, technikai információk, tulajdonképpen a motorbiciklikre egyaránt vonatkoznak, tehát a koordinátorok ma délután arról is tárgyalni fognak, hogy esetleg valamilyen kiegészítő tanulmányi információt biztosít javítsunk a jelentéstevőnek mindkét témakörben. Aztán pedig, ami a, nem annyira a motorbicikliket illeti, de egyéb gépeket, ez a piac ellenőrzés, piac felügyelet helyesebben mondva. Tehát, hogy az európai típus jóváhagyásnak megfelelnek ezek a járművek szerintem nagyon szorosan tudunk így együtt haladni. A javaslatom az lenne, hogy az árnyékjelentéstevőknek csak nagyon rövid lehetőséget biztosítsunk, magamat beleértve, ugyanis most kezdünk el tárgyalni erről a jelentésről, illetve május-júniusban, úgyhogy nem kell most túl részletesen beszélni. Szártori asszony fog szólni, Szuli asszonyt helyettesíti, Manders úr nincs itt, nem tudom, hogy Kreuzmann úr akar-e szólni. Én tulajdonképpen már szóltam, árnyékjelentéstevőként Salvini asszony is itt van, Szárdóri képviselő először, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, mit is mondhatnék erről a kérdésről? A frakcióm tegnap este bízott meg azzal, hogy eh, az erdészeti járművek eh, témájában a koordinátort helyettesítsem tehát én magam is csak most tudtam betekinteni ebbe a dokumentumba, egyetértek Pancieri kollega megközelítésével. Hiszen úgy gondolom, hogy mindazon problémákat említette, amelyek az ágazatban felmerülnek. Ugyanazok a problémák, ezek, amelyekre már az első olvasat során is felfigyeltünk, és hogyha az problémákat felsorolhatom, például a közös belső piaci problémában egyetértünk. A biztonság, a munka és a közlekedés biztonság és a környezetvédelem kérdése, ezek valóban olyan kérdések, amelyek mint vörös fonál vezetnek keresztül a rendelettervezetem. Én magam is feltettem a kérdést, hogy mikor lépjen hatályba ez a rendelet, de erről közösen döntünk majd. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkát, és azt hiszem, hogy kitűnő munkát fog végezni. Kreutzmann úr hozzá szeretne valamit tenni? Rüle Rühle asszony, Heidi, Heidi. Sorry, uh, ich kann's ganz kurz machen. Nagyon rövidre foghatom magamat. Csak egy felvetésem volna. Mégpedig, hogy Fandenkamp úrral a jelentéstevővel kellene találkoznunk, hiszen a hatály tekintetében át fedések vannak ugye négy kerekes járműveknél. Hova kellene ezeket beosztani? Erről kellene beszélni. A túlmillerek kérdésére is ki térve, sajnos a módosító, illetve a módosítók benyújtásának határideje nem ugyanabban az időben van, de ennek ellenére fontos, hogy megoldást találjunk. Ezen felül pedig az emissziókra fogok koncentrálni, bár ez nem közvetlenül ide tartozik, aztán a független műhelyek és az információ kérdésére is fogok koncentrálni. Köszönöm. Salvini úr, rendben van, jól van. Hát akkor csak néhány záró észrevétel részemről. És utalva arra, amit Rüle asszony mondott. Valóban a timing, az időzítés kérdése nagyon fontos. A T6-ok kérdését vetette fel Pancieri kollégám. Ez ugye a idevágó irányelvből ered, hiszen vannak olyan járművek, amelyeket erdészeti célra is felhasználnak, és úgy gondolom, hogy az a lényeg, hogy az U kategóriában felmerült annak az igénye, hogy közös a közúton használatos járművekre vonatkozó szabályokat érvényesüljenek, hiszen a a különböző erdészeti alkalmazások között a közúton járő járművekre vonatkozó elővárások, például a világításra vonatkozó elvárások, fontos, hogy egységesek legyenek, és ezt joggal várjuk az Európai Bizottságtól, hogy készítse el őket, talán egy mellékletben. Bazini úr, kéri most a szót, hozzá szeretne valamit tenni, fel tudván tudva, hogy a későbbiekben elmélyítjük még ezt a kérdést, de megadom önnek a szót, hogyha eljött hozzánk, parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. I would like to thank uh, Mr. Panzeri, that shares the scopes of the proposal with the Commission. And, uh... Ami a bizottság javaslatát illeti, csak szerettem volna két rövid megjegyzést tenni. Először is az alkalmazási dátumokat általánosságban nincsen semmi konkrét megjegyzésem a javaslattal kapcsolatban. Tulajdonképpen jelen pillanatban ilyen javaslatunk van, de vannak olyan témák, kérdések, amelyeket nem lehet tovább halasztani, halogatni, mint például a biztonsági eh, témák, kérdések, például a fékrendszerek esetében. Aztán, ami a vevőszolgálati követelményeket, illetve kérdéseket illeti, itt ki kell emelnem, hogy a bizottság egyetért a jelentéstevő véleményével, illetve egyéb érintett felek véleményével, aggájaival, ugyanis a traktorok konkrét eh, sajátos jellemzői, illetve a négykerekű járművek jellemzői miatt válik ez a kérdés fontossá. a típus jóváhagyás esetében van szükség ezekre az információkra. A bizottság a hosszú távú következményekre tekint, illetve jelen pillanatban ebben a szakaszban nagyon derülátóak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy céljainkat el tudjuk érni egy tisztább szakpolitikával kapcsolatban, aztán pedig az U kategória, ami szintén nagyon érdekes és fontos, hogy van-e szükség több kategóriára ebben a rendeletben vagy sem. Én azt mondhatom, hogy amennyire csak lehet. Vannak olyan követelményeink, amelyek megfelelnek egyes járműveknek a jelenlegi rendelet keretein belül. Az a szándékunk, hogy a mezőgazdasági, illetve erdészeti járműveknél pedig a biztonsági követelmények esetében egy külön szakaszban foglalkozunk ezekkel. Elnök, nagyon köszönöm. Talán látják, hogy a javítási információkkal kapcsolatos vizsgálataink fontosak lehetnek itt, ugyanis az a versenyügyi keretrendszer, ami az autóknál, illetve a motorbicikliknél működik, eléggé különböző, úgyhogy a javítás, illetve a karbantartás is teljesen máshogyan alakul. Úgyhogy ezt a kérdést majd önöknek föltesszük. Pánzéri úr, visszaadom önnek a szót, hogy záró megjegyzéseit megtegye. Csak két megjegyzésem lenne. Egyetértek azzal, hogy az árnyék jelentéstevőkkel folytassunk vitát. Talán helyes lenne, ha az április 12-i dátum előtt megtennénk, ezt, ugyanis akkor már meg lesz az első jelentéstervezetünk. Remélem, hogy tudunk időpontot egyeztetni, de ön lesz az elnök úr, aki ebben döntést hoz. Ami a többi hozzászólást illeti, ami a kétkerekű járműveket illeti, a vitában majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ez. Azt hiszem, hogy egységesen kell dolgoznunk, illetve együttműködve, annak érdekében, hogy olyan jelentésünk szülesen, amely tulajdonképpen mindenki véleményét figyelembe veszi. Elnök, nagyon köszönöm, egyetértek önnek az ütemtervünk, a tanács munkájával egybevág, de Rüle asszonyjal is egyetértek, hogy magunk között kell majd egy találkozót tartanunk annak érdekében, hogy megbeszélhessük a részleteket. Nagyon köszönöm önnek munkáját. Akkor jöjjön a következő napi rendi pont. Nagy örömömre szolgál, hogy Salvini urat itt üdvözölhetem, hiszen ez az első jelentése, amióta 2009-ben csatlakozott a szakbizottságunkhoz, és bemutatja nekünk véleményét, véleménytervezetét a következő témában, a személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítése, ez a bizottság zöld könyvére való reakció. Salvini úr, megadom önnek a lehetőséget, Zsuva úr is itt van. Gebhardt asszony, Kreuzmann úr, Engström képviselő, én magam is itt vagyok, Trienta Filides úr, tehát az árnyékjelentéstevők itt vannak. Tele a ház árnyékjelentéstevőkkel, úgyhogy remélem, hogy egy-két percet azért mindannyian kapunk. Szálvini úr, akkor parancsoljon, megadom ennek a lehetőséget, mutassa bejelentését. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretem volna hálámat kifejezni a titkárság felé, hogy együttműködött velem. Nagyon rövid a szöveg logikus módon hiszen az Európai Parlament nagyon szigorú szabályokkal rendelkezik a vélemény tartalmát hosszát illetően. A vállalatok, főként a KKV-k, illetve a fogyasztók jogainak védelmét helyeztük előtérbe. Egy globális megközelítést alkalmazunk az Európai Unión belüli személyi adatok védelméről. Két bevezető véleményünk van, Szerettünk volna egy konszenzuson alapuló szöveget kialakítani a legtöbb frakcióval, hogy azt a Libe Bizottság elé terjeszhessük a jövőben. Megpróbáltam arra törekedni, hogy egyensúlyt találjak ami az elektronikus platformokat illeti az internetet, hogy ezen platformokon keresztül hogyan lehet megvédeni az adatokat, ugyanis nagyon gyakran a vállalatok eh, elektronikus platformokon teszik közé adataikat. Ezért magas szintű harmonizációra van szükség. Ellenezzük a magas szintű, magas fokú harmonizációra vonatkozó érveket, főként ami az elektronikus platformokat illeti, illetve a fogyasztóvédelmet. Láthatják itt a véleményem hat pontját. La Tény való, hogy nagyon kevés időnk van, ugyanis csütörtökig kell a módosítókat beterjeszteni. Csütörtök délig megpróbáltuk a fogyasztók jogainak védelmét kiemelni, és tájékoztatási tevékenységre összpontosítani, annak érdekében, hogy az egyes vitás kérdéseknél alternatív megoldási lehetőségek is legyenek illetve egy hatásvizsgálatra is szükség van, hogy a magas szintű harmonizáció milyen kihatással lesz az egyes országokra. Ez egyelőre egy szövegtervezet, remélem, hogy ehhez az árnyék jelentéstevők is hozzá tudnak járulni. Mi magunk is egyébként nyilván ki akarjuk majd egészíteni ezt, de mivel nagyon rövid a szöveg, én magam itt abba is hagynám, és várom a többi képviselő megjegyzését. I think focuses very well on some of the key issues for this committee of the internal market aspects. So ez a mi bizottságunk egyik legfontosabb témája. Hallgassuk meg most a téma szakértői Giuvan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adatvédelem, a személyes adatok védelme, az új technológiák, a globalizáció az információ csere, ezek tehát a kulcsszavak, minden megváltozott ezeken a területeken. Ma már amióta internetes hálózatok léteznek, és reklámhálózatok, és különböző felhasználása van az adatoknak, új típusú felhasználása, áttekintetetlenné kezd válni a rendszer, és ellenőrizhetetlenné. Tehát biztos, hogy ezzel foglalkozni kell. Azzal például, hogy a reklámoknak milyen viselkedésbeli hatása van az egyes emberekben. Szalvini úttól hallottuk már, hogyha ebben a témában nincs harmonizáció, akkor máshol sem lehetséges. Tehát itt aztán az adatvédelem területén az legfontosabb mm, parancsolat a harmonizáció. Szerintem az önszabályozás nem fog működni, szabályokra van szükség, az önszabályozás önmagában nem ér semmit. És a kisvállalkozásokra külön oda kell figyelni, nyilvánvaló okokból, hiszen ők az európai gazdaság motorjai, ha adatvédelem sértés történik, akkor úgy kell helyre tenni a problémát, hogy egységes szabályok érvényesüljenek ezen a területen is, ami ennek pedig a technikai vonzatát illeti, le kell szögezni, hogy a személyes adatok legszigorúbb védelmét kell megvalósítani. Talán itt a magánszféráról még egy kiegészítést is elbírna a szöveg, hogy pontosan definiáljuk, hogy mi is ez a magánszféra. Nagyon sokféle javaslat létezik. A személyes adatok kezelése, kontrollja és az új technológiai fejlemények jobb figyelembevétele az, ami meghatározza a munkánkat. Köszönjük Zsiván úr, Gepárt aztán következik. Köszönöm szépen elnök úr és Salvini úrnak is. Köszönöm a szöveget. Az Európai Bizottság most jó közleményt tett le az asztalra, amely az érdemi kérdésekkel foglalkozik, és érdemben. Az adatvédelem területe régóta kiemelkedő jelentőségű a polgárok és az állam közötti párbeszédben. Az utóbbi évek során, évtizedek során azonban valamilyen alapvető dolog változott meg, miközben a gazdaság a belső piac révén jelentősen megnőtt és egységesedett, továbbra is nagyon szétdarabolt volt az adatvédelem kérdése. Itt nem csak az internetes kereskedelemről van szó, a, a szociális platformokról, szociális hátlókról, Twitterről, Facebookról, stb., ahol fiatalok nagyon sok személyes adatukat közprédává teszik, hanem a kereskedelemről általában, a kis egyházakról, a kis társadalmi csoportosulásokról, akik akaratlanul kiadják a kereskedelem számára a személyes preferenciáikat, és biztos, hogy itt szabályokra van szükség, de más nem azért, hogy a polgárok végre megtudják, hogy mi mindent adnak ki, és kinek, és milyen célra használható föl mindez. Tehát ez egy nagyon átfogó téma, nem lehet könnyű döntéseket hozni. És itt nem csak a polgári jogok oldaláról lehet megvizsgálni a kérdést, hanem a fogyasztóvédelem, az egységes piac szempontjából is. Tudom, hogy ö, megint csak egy véleményt írhatunk, és az is korlátozott terjedelmű, tehát ki kell hagyni csomó mindent, már pedig nagyon sok mindenre kéne itt gondolni. Hangsúlyozni kell, és az véleménytervezetben ez benne is van, hangsúlyozni kell, hogy az adatvédelmi transzparenciát hogyan lehet megvalósítani, és garantálni kell azt, hogy az adatok visszakereshetősége, illetve visszavonhatósága is lehetséges legyen. Tehát ha valaki véletlenül kiadott egy személyes adatot, és azt vissza szeretné szívni, úgymond, akkor az lehetséges legyen. A véleménytervezet ezhez jó alapot ad, de ezt még meg kéne erősíteni, ezt a megközelítést, és ezzel kapcsolatban fogok magam is majd módosítókat benyújtani. Köszönöm szépen. Köszönjük, Gebhardt asszony. Kreuzmann úr kapszult. Köszönöm szépen, elnök úr. Salvini kollégának gratulálok ehhez a kiváló javaslat csomaghoz. ugyanis nagyon jól összefoglalja, hogy milyen problémákat kell, milyen problémákkal kell foglalkozni a személyes adatok védelme esetében mert túlzottan nagyvonalúan bánnak az adatainkkal, és az adatok törlése sem garantált. Ön legalább foglalkozik ezzel a kérdéssel végre. Egyelőre ez csak nagyon sporadikusan és nem teljes körülön volt lehetséges, tehát itt megoldásokra van szükség. Másodszorban a gazdaságnak is tudnia kell, hogy milyen adatok tárolására jogosult, és melyekre nem. Tehát én is azt mondom, hogy itt is egyértelműen a harmonizációra van szükség európai szinten. Egyébként ez is majd fogja javítani a belső piac megvalósulását, mert ha azonosak az adatvédelmi szabályok, akkor könnyebben lehet majd kereskedni is kevesebb megfontolással, és csökkenne az egyes kis és középméretű vállalkozások adminisztratív terhe is. Mert jelenleg ö, ugye ők szenvednek, nagyon sokféle költség van a nyakukba varva, és ha ezt a munkát, vagy ennek az eldöntését, hogy az adatokkal hogyan kell bánni, szabályok végzik el helyettük, akkor csökken az administratív terhük. Köszönöm szépen a jó együttműködést, a jó javaslatokat, támogatjuk őket, és reméljük, hogy esetleg még néhány módosítóval javítva ez egy ütős szöveg lesz a végén. Angström úr kap szót. Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szólóval. Jó a vélemény, és a LIBE munkaanyaga is kiváló. Fontos kérdésekről beszélünk, szabályozni kell ezt az ágazatot, nem lehet önszabályozásra bízni a dolgot. És azzal is egyetértek, hogy az európai szinten történjen meg, világos, és ez a szégek számára is könnyen érthető, követhető, illetve hát szükséges a határokon átnyúló kereskedelem miatt. És miközben fontosnak tartjuk a témát, nem akartuk túlragozni ezt. Svédországban már a 70-es évek óta érvényben van egy adatvédelmi szabályozás, amelyhez hasonló, és az a tapasztalatunk, hogyha valaki mondjuk egy blogon a barátaival megoszt adatokat, és ez valamilyen módon véletlenül kikerül a rendszerbe, például orvosi adatok, még hogyha csak egy barátnak is közölt valaki valamilyen adatot, ez egy kis országban, mint a miénk, azt jelenti, hogy mindenki tudhat róla egyből. A véleményben nincsen benne, a munkanyagban igen. Very bad, depending on what it means, and I don't actually understand. Ja, a, az, hogy elfelejthető, törölhető legyen valakiről közölt adat, és ehhez való jog, ez, ez nagyon jó. Ha valaki például vissza akar vonulni a Facebookról, akkor kötelezni kell a Facebookot arra, hogy törölje minden adatot, és ezt ellenőrizni is lehessen. Ugyanakkor ö, azt nem lehet megvalósítani, hogy az egész világ mindenestül elfelejtsen minket. Itt ö, például most ö, biztos egyes társaink most örülnének, hogyha az egész világ hirtelen elfeledhetné, hogy ők elfogadtak pénzt bizonyos lobbistáktól. Nyilván erre nem szabad, hogy kiterjedjen a jog, hogy minden disznóságunkat is el lehessen tüntetni. Meg hát nyilván nem lehet eltüntetni azt, amit mások mondanak rólunk, vagy hát nem egyszerűen technikai eszközökkel, csak bírósági módon. Szerintem a munkanyagok a szövegtervezet jó irányba haladnak, köszönöm a szerzőknek őket. I'll come in at the end. Uh, Mr. Trent Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Salvini úrnak kitűnő munkáját. Ahogyan tudják, a személyes adatok, a magán és családi élet védelme az alapjogi kartában is E, említésre kerül. A jelenlegi digitális globalizált világban nagyon gyors a technológiai fejlődés, ezért különösen fontos, hogy a jövőbeli e, jogszabályok és technológiailag semlegesek maradjanak, azonban ezzel együtt a személyes adatok védelmét helyezzék előtérbe. Semminek és senkinek nem szabad ebből kimaradnia ez lehet internetes, illetve offline forrás is. Az online fogyasztók, illetve hogyha az utcán megyünk akár, vagy bárhol gyűjtenek rólunk adatot, azoknak a védelmét minden esetben biztosítani kell. Ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha a tagállami jogszabályokat eh, uniformalizáljuk, ugyanis az elmúlt 15 évben láttuk, hogy eh, nagyon sok eh, adatvédelmi sért, jogsértés azért történt meg, mert túlságosan sokfélék a jogszabályok ezen a területen. Ezért szeretném, hogyha egységes fogalommeghatározások lennének, illetve az adatfeldolgozás, jogszerűsége, törvényszerűsége megmaradna, és ezeket védenék a nemzeti hatóságok. Ezek az adatvédelmi szabályok akkor is érvényben kell legyenek, amikor nem EU-s területen történik meg az adatszolgáltatás, illetve az adatszolgáltatás lokalizálása nem megvalósítható. Azt hiszem, hogy a tájékoztatást nem szabad azért arra illetve arra kell felhasználni, hogy a szabályokat egységesen alkalmazzák valamennyi országban, ugyanakkor viszont nem szabad csupán erre koncentrálni, hiszen a tájékoztatás esetében nagyon fontos, hogy a személyes adatok védelméről, ennek fontosságáról tájékoztassuk a fogyasztókat. Elnök, köszönöm. Én magam is szeretnék hozzászólni Salvini úr véleményéhez, néhány pontot fűznék hozzá. Azt hiszem, hogy Salvini úr teljes joggal összpontosít a belső piaci dimenzióra ugyanis egy eh, egész fejezet foglalkozik ezzel, és szerintem csak megerősíthetjük támogatásunkat egyes témák felé, amelyek abban a fejezetben megemlítésre kerülnek. Hmm. Például az, hogy a bizottság megfelelő harmonizációra törekszik az adatvédelmi szabályok esetében, főként mivel jelen pillanatban, és ezt idézem, az irányelv gyakran nem megfelelően alkalmazták a tagállamok. Ez szerintem a jelenlegi jogszabályok hibáját, problémáját tükrözi jelenleg is eltérnek a nemzeti szabályok, illetve a, eltérnek a nemzeti szabályozások az irányelvtől is, nem csak egymástól. Ezért tartom fontosnak a harmonizációt, illetve azt, hogy a bizottság egy teljesen új szabályozást javasol. Azt hiszem, hogy legalább ahhoz le, jogunk van, hogy koherens és konzisztens módon tartsák be a jelenlegi szabályokat. Például értesítésekről szóló szabályok. Szerintem itt megint csak egy nagyon fontos pontban kell megerősítenünk Salvini úr véleményét. Ugyanis általános egyetértés, hogy tájékoztassanak, értesítsenek az adatszolgáltatásról. Ez tulajdonképpen többletértéket nem jelent az adatvédelem szempontjából. Az adatvédelmi ellenőrök maguk is egyetértenek ennek a kérdésnek a fontosságában. Tehát, hogy az adatvédelem minőségét javítsuk, ugyanakkor viszont csökkentsük az adminisztratív terheket. Meg kell erősíteni ezen kívül a 29-es munkacsoport szerepét. Ez az a munkacsoport, ahol az adatvédelmi ellenőrök találkoznak egymással, és tájékoztatják egymást a helyzetről általános standard szabályokat kell alkalmazni, ahelyett, hogy egy külön szervet hoznánk létre mondjuk az elektronikus kommunikációval foglalkozó hatóságok büróját. Itt is előrelépésekre van szükség. Aztán más megjegyzéseim is lennének. Az egyik az adatvédelmi jogsértésekről szóló értesítése. Jelentéstevője voltam a Telekom reform csomagnál, és talán emlékeznek rá, hogy a Libe Bizottsággal szorosan együttműködtünk a magánélet védelméről szóló irányelvvel kapcsolatban. És arra összpontosítottunk, hogy egy új keretrendszer dolgozzunk ki ezekre az értesítésekre vonatkozóan. Ez uh, jelen pillanatban a telekomvállalatokra vonatkozik, Salvini úr pedig egy olyan javaslathoz nyújt be véleményt, amely egy rendkívül költséges új javaslat. Biztosítani kell, hogy ez nem ró túl nagy terhet, sem pedig túlságosan költséges. És ezt a saját szakbizottságunk munkájával tudjuk biztosítani, illetve bizonyítani az Európai Bizottság felé. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a ponttal is foglalkoznunk kellene. Aztán pedig Elkstrom úrra is reagálnék. Úgy gondolom, hogy az úgynevezett right to be forgotten, tehát hogy a törölt adataink valóban törlődjenek a különböző forrásoknál, mint például a Facebookon, de bizonyos adatok, például amit mások írtak rólunk, azokat gyakorlatilag lehetetlen törölni, az mindig ott marad a kibertérben. De hogyha valaki ifjabb napjaiban a, csatlakozott a Facebookhoz, és ott több adatot magáról közzétett, valószínűleg a későbbiekben ezt szívesen törölné, és biztosítaná, hogy az valóban törlődjön is. Nos, köszönjük a munkát, nagy örömmel üdvözölhetem itt Marie-Hélène aki a DG Justice részéről foglalkozik ezzel a témával. Kérem, hogy nagyon röviden szóljon, aztán Salvini úrnak visszaadom a szót. Boulanger asszony, kérem, szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. A vitát nagy érdeklődéssel követtem, az egyes érveket, ugyancsak és örülök annak, hogy a bizottság ezeket majd megvizsgálja. Például megvalósíthatósági tanulmányt fog majd nyáron előterjesztendő szöveg előtt még elvégeztetni. És szeretnénk tudni, hogy, vagy hát kíváncsiak vagyunk, hogy a hatástanulmány után majd mi marad a szövegből, mit lehet átvenni, mit lehet kiegészíteni rajta, és belőle a belső piaci vonulat számunkra nagyon fontos a szövegben, mert a jelenlegi rendszer gyengeségeit próbálja korrigálni, több harmonizációt javasol, és azt szeretné, hogy az igazgatási teher, különösen a kisvállalkozások számára az elfogadhatón belül maradjon. Köszönöm szépen, hogy támogatta a eh, kolléganő is ezt a szöveget azt hogy a Telekom csomagról folytatott vita során is javasolta már ezt, jó, hogy ez most itt is elhangzott. Nézzük az időtervet, aztán visszaadom Szedinőnök a szót. A módosítókat csütörtök déli kell benyújtani, április 12-én vitatjuk meg őket, a szavazás a bizottságunkban pedig 25-én vagy 26-án lesz májusban, és júniusban kerül plenáris elé a szövök. Szátni úr, akkor most kívánja összefoglalni az eddig elhangzottakat? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindazoknak, akik eh, megszólaltak a téma kapcsán. Zsahans úr, megnyugtatom, hogy e téma kapcsán a harmonizáció százszázalékos lesz, legalábbis ezen vagyunk. Vannak politikai eltérések közöttein, de ebben egyetértünk, és tudjuk, hogy szükséges, ahogy Triandi Filidis úr is elmondta, a teljes körű harmonizáció. A tagállamunk lakói, polgárai az egész világot beutazhatják, és ezért mindenhol szükség van arra, hogy az adatait, a polgárok adataikat visszahívhassák, töröltethessék. Ezt az Európai Unió szintjén minimum meg kell valósítani, ez biztos. Abban sem kételkedik senki, hogy a kis és középméretű vállalkozásokból ra ebből háruló terhet minimalizálni kell. Ezt az egyensúlyt kell megteremteni, nekünk is ez a prioritásunk az adatok visszahívhatósága tekintetében Kreuzmann úr, Géphárt asszony is elmondták ezzel kapcsolatban véleményüket. Egyetértek velük a módosítókat, módosítóikat befogadjuk tehát. Örülnék azonban annak, hogyha az is belekerülne a szövegbe, hogy a felhasználók, a szociális hálózatok résztvevői pontosan megtudhatnák, hogy adataikat kinek, mikor, milyen körülmények között adják, adhatják át, vagy ha valaki okos telefont vásárol, akkor fel kéne világosítani arról, hogy automatikusan milyen szociális hálózatok részévé válik. Erről a jog eddig nem rendelkezett, és itt egy joghézag van. Szerintem erről feltétlenül beszélni kell, és arról, hogy ez mennyire egységesen valósítható meg. Engström úr is leszögezte, hogy erre szükség lenne. Kevés a terjedelmünk is, amit itt kihasználhatunk, és időnk is kevés van. Különösen ezért örülök annak, hogy önök elmondták véleményeket, és sütörtökig még el is mondják, hogy sütörtök délig legkésőbb egy fogyasztó felhasználó barát, a Unió 27 tagállamában egységes szabályozásra tegyünk javaslatot. Köszönjük, Szebevi úr! És akkor elmondtam már a határidőket. Most rátérünk a szavazásra. Számos témában kell szavaznunk. Először is a textilipari címkézés témájában. Röviden megadom a szót Mendez úrnak, és miközben assembled with voting cards and we'll do our customary check we've heard from Mr. Manders. So if you could be prepared for that. Mr. Manders, would you like to just set out... Tehát, ha a shadowk meg akarnak uh, szólalni a szavazás előtt, akkor még röviden megtehetik. Remélem azonban, hogy Mendez úr minden kétséget kizáró megjegyzések vezeti be a témát, és akkor elég, ha ő megszólal. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kiváló hatékony együttműködést a shadow Köszönöm, hogy eljöttek minden megbeszélésre, Mindenki elmondta a magáét, és végül is kompromisszumba jutottunk sok témában. Köszönöm a titkárságnak, a jogi szolgálatnak, Luka úrnak a segítségnyújtást, kiváló munkát végeztek. Ezen a szavazólistán azt látjuk, ami az első olvasat utáni helyzet mutatott, tehát tükrözi ez a szöveg azt, de néhány apró változtatás már azóta is született, ezeket majd szóbeli módosítóként fogom előterjeszteni. Ezek csak a szöveget javító, technikai jellegű módosítások, érdemi, az érdemi módosítók mind rajta vannak a szövegen, és szerintem ö, időt is nyerhetünk, ha blokkosan szavazunk, már csak azért is, mert már is 20 perccel ö, el vagyunk maradva a tervezett idő tervünkhöz képest. Uh, a vast majority in this committee. A bizottság nagy többsége, uh, uh, sőt úgy gondolom, hogy sok téma kapcsán egyhangú véleménye lesz az, amit a bizottsággal közösen kidolgoztunk. A bizottság inkább minket támogat, a tanács heszitál, most megpróbál néhány dolgot még javasolni, illetve kivenni a szövegből. Remélem azonban, hogyha gyorsan megegyezünk a kompromisszumokról, és ugye a koordinátorokkal délután össze fogunk ülni egyből a szabadás után, hogy informális megbeszéléseinket a tanácssal előkészítsük, akkor gyorsan és jó tárgyalási pozícióba kerülünk. Tehát minden szempontból politikailag is az a fontos számunkra, hogy gyorsan megegyezünk és elkezdődhessenek a tárgyalások. És szerintem végül a tanácsal is meg fogunk tudni majd egyezni. Szavazzunk, és nézzük meg, hogy mindenki támogatja -e ezt a szöveget. Mennyire erős, szerintem igen, a helyzetünk a tanácsal folytatandó tárgyalásokban. Komi úr akart beszélni? felszólalni még, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és Mendez kollégának is, illetve mindenkinek, aki részt vett a munkában az elvégzett munkát. Bonyolult, nehéz témát hozunk most tető alá. Én végig ugyanazt a véleményt képviseltem, és a parlament is. Most a második olvasatban a parlament erejét egy egyhangú szavazással tudná még tovább erősíteni, és akkor a tanácssal szemben, ha ez meg lenne, akkor még erősebb lenne a tárgyalási pozíciónk. Köszönöm a segítséget, együttműködést, és remélem nagy többséggel megy át majd a szöveg. Akkor kezdjük el a szavazást. Talán nem lesz szükség elektronikus szavazásra és a javasolt blokkosított szavazást javaslom én is. Ha valakinek ezzel gondja van, akkor jelezze, de ha jól tudom, valamennyi Shadow ezt javasolja. Egyes cikk tízes módosító mellette. Ellene. Majdnem hangulag elfogadtuk. Kettes cikk. McClarkin asszony 38-as módosítója mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most blogban szavazunk Manders úr 11-es, 12-es és a 3-as, 9-es, 15-ös cikkre vonatkozó módosítóiról. 20-asig mellettük, ellenük. Elfogadtuk őket. 4-es blokk következik. A 21-es módosítótól, amely egy szóbeli módosító, terjed ez a 40-esig. Mellettük 21-től 40-ig mellettük, ellenük elfogadtuk őket. Most ötös blokkról szavazunk ez a 41-es, a 18-as szikre vonatkozó 41-es módosítóval kezdődik, és a 22-23-as szikig tart, mert mellettük ellenük tartózkodás. Hatos blokk a 41-estől 42-esig terjedő mellettük, ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket. 43-as módosú külön mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. as blokk. A 31-estől a 34-esig terjedő módosítók ezek mellettük, ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket. Most a preambulum bekezdésekről szavazunk. Kilenc. A négyes módosító szobrével együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a zárószavazás következik, nem kell megszámolnunk az egyes szavazatokat, elég de lehet elektronikusan is szavazni, ha kívánják a kollégák. Jó, akkor elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről. Lezárom a szavazást. 30-an szavaztak mellette, ketten ellene és négyen tartózkodtak. Tehát megvan a nagy többség. Minden frakció ö, a, a kvótáján belül maradt, úgyhogy azt sem kell ellenőrizni tovább. Köszönjük Mendez úrnak. To open negotiations with Council to see if we can reach agreement at second reading. Okay. So we look forward to that. Um, now then we move to... Tovább lépünk. Korhala asszony véleményéhez. Üdvözlöm a alelnökünket, a rádióspektrum politikáról lesz szó és kérem mutassa be a módosítókat, amelyekről szavazunk. Meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő együttműködést. Meg szeretném köszönni titkárság együttműködését és a kollégák együttműködését. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumokkal sikerül majd egy kiegyensúlyozott és sokat ígérő eredményeket eh, elérni. Ne is eh, húzzuk tovább az időt, hanem szavazzunk. Kéri az árnyékjelentéstevő közül valaki a szót? Nem, akkor kezdjük a szavazást. Egyes módosító, 51, 51-es módosító az egyes szikhez. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 52-esről nem szavazunk, 53-as mellette, ellenem, elfogadtuk. 54-55-ös mellette ellene elfogadtuk. A egyes módosító kitámogatja. E, egyes kompromisszum mellette elfogadtuk, tovább lépünk. A 9-eshez, a DO 9-eshez mellette azt hiszem, hogy erről meg kell nyitnunk a szavazást, tehát a DO9-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-12 ellenében. 59-es módosító kiegészítőként kitámogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 60-as Kreuzmann úré kitámogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Tehát tovább lépünk a 63-as és a 64-es, ez két azonos módosítóhoz, meg ki támogatja? Nem, bocsánat, megnyitom a szavazást. A 63-asról és a 64-esről megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-21 ellenében. 65-ös módosító. Bobinska asszony módosítói mellette ellene elfogadtuk. 66-os, szintén Bobinska asszonyi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes, be, négyes cikkről két azonos módosító van, ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 68-as, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 69-es, Móza asszonyé, ki támogatja már ellene tartózkodás, elfogadtuk. A DO 12 okafogyotta vált 70-es módosító kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 71-es módosító, megnyitom a szavazást a 71-es módosítóról. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 72-es Hans Péter Meyer módosítója kitámogatja. Nem megnyitom a 72-esről a vitát. Lezárom a szavazást, nem a vitát, hanem a szavazást értelemszerűen. 25-11 ellenében elfogadtuk. DO13 kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. 73-as módosító, Bobinszka asszonyi Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 74-es módosító, szintén Bobinska asszonyé kitámogatja, ki van ellene. Elfogadtuk. 76-os, 77-es, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást a két, két közös módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 75-ös melyer úré kitámogatja. Ki ellenzi elfogadtuk. 78, 79-es és 80-as módosítókról a szóbeli módosítóval együtt szavazom. Ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Tehát a fő módosítók okafogyottá válnak. Hármas kompromisszumos módosító ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. És tovább is lépünk a DO15-ösre, Korholasszonyi, megnyitom a szavazást a 15-ös DO-ról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 több mellette, 14-en ellene, három tartózkodással. 88, 89, 90 okafogyottá vált. 91-esről szavazom, Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk a 91-es okafogyott tavat, a 92-93-as okafogyott tavat, a 94-esről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Elutasítottuk. 95-ös módosítom, megnyitom a szavazást, több kollega nyújtotta be. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20 mellette, 16-an ellenem. 96-os módosító Engel úré. Megnyitom a szavazást a 96-os módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 97 okafogyottá vált, a DO16 is okafogyottá vált, tehát a DO17-ről szavazunk, Korhol asszonyé ki támogatja. Bocsánat, megnyitom a szavazást a DO17-esről, így az elnök. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 98-asról szavazunk, Korhol módosítója, ki támogatja. Azt hiszem, hogy meg kell nyitnunk a szavazást. 98-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ebben az esetben a DO18 Okafogyott a vad. 99-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást Bobinska asszony módosítójáról, tehát a 99-esről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Lépjünk tovább, 8-as cikk, 19-es módosító Korhol asszonyi. Megnyitom a szavazást a DO19-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 100 és 101-es okafogyottá vált, ezért a 102-103-ról, amelyik azonosak szavazunk, kitámogatja. Kiellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. du 20 kiegészítésként megnyitom a 20-asról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es módosító Bobinsz Kasszonyi. Kitámogatja. Kiellenzi. Elfogadtuk. Most a 9-es cikkhez kapcsolódókról, 105-ös módosítós Alda Móze asszonyé, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 21-esről szavazunk, Korhol asszony módosítója, megnyitom a szavazást erről. Lezárom a szavazást. Egyértelmű többséget kapott. Négyes kompromisszumos módosító a preambulum bekezdésről. Ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Tovább is lépünk a 24-es módosítóhoz. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. DO2-es módosító támogatja, nem megnyitom a szavazást a DO2-ről, ez korholasszony módosítója, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös módosító Bobinska asszonyé. Ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 26-os módosító kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tehát a 27-es okafogyottá vált, illetve ez egy kiegészítője ennek kitámogatja 27-est ellene elfogadtuk. Négyes módosító korholasszonyi, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as és a 29-es, közösen szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi, elfogadtuk. 30-as, Hans Péter Meyer módosítói mellettem. Nem, megnyitjuk a szavazást a 30-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es Bobinsk asszonyé, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as Bobinsz kasszonyi. kitámogatja, kiellenzi, Ki ellenzi? Elfogadtuk. 34-es Hans Péter Meyer kitámogatja. támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk világos többséggel. Dio 5, ez ugye akkor ezt már el is fogadtuk, ha jól látom. 35-ös módosítóról szavazunk. És meg is nyitom az elektronikus szavazást a 35-ösről. Is closed. And that's rejected. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk, és ezzel tovább is lépünk egyből a hatos kompromisszumos módosító indítványra. Igen, a hatos. Ki támogatja a hatos kompromisszumos módosítót? Ki ellenzi, azt elfogadtuk. 47-es módosító Múza asszonyé, megnyitom a szavazást a 47-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es, 48-as, tehát Kreuzmann módosító, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es, 50-esről együtt kitámogatja, Hát akkor nyissuk meg a 49-50-ről a szavazást. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Most tehát a véleménytervezetről egészében szavazunk, végszavazás elektronikus szavazom, szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valaki úgy döntött, hogy nem szavaz a néppárt részéről, elfogadtuk. 34-en mellette egy ellenszavazattal. Gratulálok, kitűnő munkát végzett kollégina. Meg szeretném köszönni Korhol asszonynak ezt az átfogó, kitűnő munkát, amelyet végzett, és uh, igyekszem a módosítóinkat az ITRE szakbizottságban megvédeni. Kardoskodom majd a módosítóinkért, az ITRE-ben is hamarosan szavaznak ha jól tudom, április 12-én, és utána pedig a plenárison kerül sor a vitára és a szavazásra. Tovább lépünk. A fogyasztók és vállalkozók javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladásról szól Hans Péter Mayer véleménye. Hol van Hans Péter Mayer? nincs itt, Schwab kollega szólal fel az ő nevében, tehát kérem mutassa be a szavazó, szavazólistát. Köszönöm, elnök úr, valóban nem én vagyok jelentéstevője ennek a véleménynek, a Júri véleményének, de Meyer kollega sajnos tegnap is beteg volt, és ma is beteg, ezért két dolgot szeretnék felvetni, mielőtt elkezdünk szavazni. Először is, nagyon sajnálom, hogy nagyon későn kapták meg a kollégák a szavazólistát, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem én feleltem érte, de mégiscsak fel kell ezt vetnem, nem volt semmi rossz szándék, emögött egy sor felelős, késedelmesen végtel a munkát, de végezte el a munkát, de hát nagyon sajnáljuk. Aztán másodszorban. Tegnap itt a szakbizottságban felvetettük, hogy van egy kompromisszumos javaslatunk, amely 24, 27 és 65-ös módosítókat kapcsolja össze a hatástanulmány következtében, és jelezni szeretném, hogy a hatástanulmány az összes kérdést megvizsgálja, tehát az igényeket, a költségeket és minden egyes opció további hasznát. Ezen felül pedig a jogalapot, a szociális és a gazdasági kihatást, a nemzetközi joggal és a meglévő európai joggal, valamint a magánjoggal való összefüggését meg kell vizsgálni, a vitarendezési folyamatokat és az opcionális instrumentum választását is meg kell vizsgálni. Tehát a hatástanulmány egy sor kérdést eh, kell, hogy megvitasson az opciók megvizsgálása során, és a 66-os módosító pedig az európai fogyasztójoggal foglalkozik, és külön foglalkozik a fogyasztó védelmi irányával úgy gondolom, hogy ez teljesen világosá teszi, hogy a vizsgálatból nagyon sok elemet emeltünk be a kompromisszumba, és éppen ezért remélem, hogy a kollégák ilyen módon támogatni tudják a kompromisszumos módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szépen kérik az árnyékok a szót, de legalábbis az árnyék jelentéstevők nem, akkor szavazzunk. Tudom, hogy későn kapták meg a szavazólistát, és vannak kompromisszumok, rá, kompromisszumos módosítók, ráadásul vannak szóbeli módosítók, tehát lépjünk tovább, egyes bekezdés 24-es módosító. Több kollega nyújtotta be, ki támogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. 25-ös okafogyottá vált. 26-os és 29-esről együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást a 26-29-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, de csak egy szavazattal. 27-es módosító, Rüle asszony módosítója, ki támogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. 89-es, Grech úr módosítója, ki van mellette? Nem, bocsánat. Szavazzunk elektronikusan, tehát a 89-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 16 a mellette, 18-an ellene. 28-as módosító. Többen nyújtottak be, ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. Kettes bekezdéshez benyújtott módosító indítványok, hiszen van itt egy szóbeli módosító indítvány, egy kompromisszumos módosító. Az ECR, a GUA, az END és az SND nyújtja be. milyen sorrendben akarunk itt szavazni. Ugye akarnak szavazni szóbeli módosítóról, rendben van. Megítélésem szerint, mint hogy a szóbeli módosító a legradikálisabb módosító, erről kellene szavaznunk, és hogyha ez elbukott, akkor kell a kompromisszumról szavaznunk. Elfogadják ezt az eljárásmódot? Schwab kollega. Elnök úr, Nyomon követtem ezt a helyzetet, és mindkét módosítót a módosítók benyújtási határidei után nyújtották be. Éppen ezért a házszabály alapján úgy gondolom, hogy kizárólag a jelentéstevő által összeállított kompromisszumról kell erről szavazni. Nem vizsgáltam ezt meg a házszabályt, de ez az emlékem, ez a benyomásom. Kérem a titkárságot, hogy tisztázza ezt a kérdést számunkra. Hát valóban komplex kérdésről van itt szó, de valóban hogy a, az úgy van, hogy a kompromisszumos módosítóknak kell prioritást adni, ám a, az elnöknek kell a döntést meghozni, hogy melyik van távolabb az eredeti szövegtől, és úgy gondolom, hogy a szóbeli távolabb van, radikálisabb, mint az eredeti szöveg. Voltak éppen teljesen módosítja ezt, éppen ezért tehát erről kell megítélésem szerint először szavazni. Tehát az SND, ECR, GUE, EFD közös módosítójáról, szóbeli módosításáról elektronikus módon szavazunk. Megnyitom a, az első kompromisszumról, tehát a szavazást. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Picit bizonytalan voltam, úgy tűnt, hogy 36-an szavaztak, mindig az utolsó pillanatban szavaz valaki, de valóban 36-an szavaztak, tehát elutasítottuk 20-16 ellenében. Most akkor az egyes kompromisszumos módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumos módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-15 ellenében tovább is léphetünk. A 35-ös módosítóhoz, ugye jól látom? Nem értem itt ezt a részenkénti szavazást. Az első részt lefedi a kompromisszum, tehát a második részéről szavazunk most. Rendben van. Ki támogatja tehát a második részt? Ki van ellene? Elfogadtuk. 37-es módosító, Louis Grech módosítója, megnyitom a szavazást erről a módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A látható többséggel 38, ki van mellettem? Nem, szavazunk elektronikusan. 38-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 39-es. Stiller asszonyé. Megnyitom a szavazást a 39-esről. Lezárom a szavazást. Nem, túl 17-17 ellenében, tehát nem fogadtuk el, tovább is lépünk a 40-es módosítóhoz Fox. Megnyitom a 40-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es módosító kitámogatja. Ki van ellene? Elutasítottuk. 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a 43-as okofogyottá vált, és ilyen módon tovább is léphetünk a kettes kompromisszumhoz. Kettes módosító, ki támogatja. Megnyitom a szavazást erről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es módosító. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 51-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. 50-es módosító, ki támogatja, ki van ellene? Elutasítottuk. 52 és 53-as módosító mellettem, ellene elfogadtuk. 55-ös módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítottuk. 54-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást az 54-esről. Elutasítottuk. 56-os, ez egy új bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Előtt. Elfogadtuk. 57-es és a 60-as közösen szavazunk egy két azonos módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-17 ellenében tehát nem fogadtuk el, 59-es módosító, megnyitom a szavazást az 59 es Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát tovább lépünk, és a 63-as módosítóról szavazunk, a 63-asról. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. A 61-es és a 65-ös azonos, de itt részenként szavazunk. Az első részről szavazunk most, elektronikus módon. Megnyitom tehát az első részről, a 61 és 65-ös első részéről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szavazunk tehát a második részről, jelen van, elolvashatjuk a szavazólistában, megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Egy szavazat többséggel bár, de el. Hát rejtélyes nekem, hogy néha 36 a néha 35-en szavaznak, nem tudom ki nem szavazott, de hát önök tudják. Tovább is lépünk. szóval tovább lépünk a 62-esre kérdezi az elnök a titkárságot. Biztos, hogy a 62-eshez? Igen, tehát a 62-esről szavazunk. 62-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint 36-an szavaznak, elfogadtuk. Most pedig szavazunk a 61-es és a 65-ös harmadik részéről. Ki támogatja a harmadik részt? Ki ellenzi? Egyértelmű többség. Most tovább lépünk a 9-es bekezdéshez benyújtott módosítók szavazásához a 67-es és a 70-es. Ez ugye azonos. Ezzelől szavazni kell? Bizony szavazni kell. Ki támogatja tehát? Nem megnyitom a szavazást. Elektronikusan a 67-70-ről, itt ugye törlésről van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tehát ilyen módon a többi módosító okafogyottá vált. Hármas módosító, kompromisszumos módosítóra térünk tehát rá, erről szavazunk. Megnyitom a szavazást a hármasról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as okafogyottá vált, ezért a tízes bekezdéshez benyújtott 75-ösről szavazunk. Mellette, ellene elutasítottuk. 74-es kitámogatja, ki ellenzi, ezt is elutasítottuk. 77-es módosító, megnyitom a szavazást a 77-esről. Lezárom a szavazást. Ismét ugyanannyian voltak mellette, mint ellene, tehát a házszabály szerint eh, elutasítottuk. 76-os kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 78-as, egy új bekezdés beiktatásáról szól, kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 80-as, McClarkin asszony kitámogatja, ki ellenzi, elutasítottuk. 79-es Fox úré támogatja, ellenzi, elutasítottuk. 81-es, Stiller asszonyé, megnyitom a szavazást a 81-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-17 ellenében. Van itt egy rejtélyes személy, aki túl lassan nyomja meg a gombot, néha szavaz, néha nem szavaz igyekszem biztosítani, hogy mindenki leadhassa a szavazatát, de talán egy picit gyorsabban csapjanak a gombok közé. Vagy nyomják meg a gombot. Elfogadtuk minden esetre. 82-es tehát okafogyottá válik. 83-as. Fox kollega módosítója kitámogatja. Ellene ki van, elutasítottuk. A 84 és a 85-ösről közösen szavazunk, kitámogatja, kiellenzi. elfogadtuk. 88-as. Stíler asszony. Megnyitom a 88-asról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Bocsánat, elfogadva, elfogadtuk két szavazat többséggel. Elnézést, Stíler asszony. A 86-osról, 87-esről nem szavazunk, mert az okafogyottá vált, ugye? Jól látom, igen. A preambulum bekezdésekhez benyújtott módosítók szavazására térünk rá. Egyes és a kettes módosító, ezek azonosak mellette. Nem, megnyitom a szavazást az egyesről és a kettesről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas, Rüle asszonyi, mellette ellene elfogadtuk. Négyes okafogyott avat, ötös módosító, megnyitom a szavazást az ötös módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos és a hetesről közösen szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát tovább is lépünk a 8-as, 10-es szavazására, Fox és Rüle asszony, Rüle asszony, aki megnyitom, tehát a szavazást a 8-as, 10-esről közösen. Lezárom a szavazást. Megint kiegyen, ugyanannyian szavaztak, tehát eh, nem fogadtuk el Schmidt kollega 9-es módosítójáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es oka fogyottá vált. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es, Stiller asszonyé, megnyitom a nem, ki támogatja a 14-est, ki ellenzi, elfogadtuk. 13-as okofogyottá vált. 18-as módosító jelentéstevő módosítója. Megnyitom a szavazást erről a módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 15-ös módosító, Fox úr módosítója, kitámogatja, kiellenzi, elutasítottuk. 17-es módosító indítvány. Ugye jól gondolom? Így az elnök. Igen, jól gondolom. 17-es módosító kitámogatja. Hát erről nyissuk meg az elektronikus szavazást, melyet meg is nyitok. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os, Rüle asszonyé, ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. 19-es okafogyottá vált. 20-as, esli Fox módosítója, ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. 22-es, Stiller asszony módosítója, megnyitom a szavazást a 22-esről. Ismét az egy eh, misztikus személy, aki nem szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 18-17 ellenében, tehát megfordíthatta volna, ha akarja ez a titkos, ez a misztikus személy, nem tudom kiről van szó. Tehát eh, Stiller asszony módosítóját elfogadtuk, és így a végszavazásra térhetünk rá. Nem, ez ma túl későn van, sajnos. A tolmacs ugye nem, hogy, nem, hogy mi van túl későn, de az elnök szabait híven tolmácsolja. Gesundheit. Gesundheit. Acting Rapporteur, do you wish to say anything before the final vote? No. Írja a jelentéstevő a szót. Nem, minden rendben van akkor. Megnyitjuk tehát a tervezetteről egészében a szavazást. Megnyitom az elektronikus szavazást. This, all right. Everybody's voted this time. Szavazott. Most mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 20 mellette, 3 ellene, 13 tartózkodással a véleményt elfogadtuk. Köszönöm szépen Májer úrnak, és úgy hiszem, hogy a júri szakbizottságnak írban fontos munkát kell majd végezni, hogy elfogadják a módosítóinkat, és ezek a végszavazásig, illetve a végső változatig eljussanak. Triantafilides úr véleményére térünk rá az Innovációs Unióról. Kiriakos, szeretnél hozzászólni? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Csak szerettem volna az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani, a asszisztenseiknek, a titkárságnak egyaránt. Talán tudják, volt egy első találkozónk, egy első ülésünk, ahol megvitattuk a véleményt, és megpróbáltuk figyelembe venni azokat a szóbeli javaslatokat, amelyeket a képviselők akkor benyújtottak. Ennek alapján fog, fogalmaztuk meg az első tervezetet, és számos írásbeli módosító terjesztettek be, 49-et egészen pontosan. Köszönöm minden kollégának a hozzájárulást, nagyon nagy segítséget nyújtottak, így módon pedig gazdagították a szöveget. Nekem mindig az volt a szándékom, hogy kompromisszumra jussak, annak érdekében, hogy ez a vélemény mindenki számára elfogadható legyen. Nyolc kompromisszumos indítványot indítványt sikerült elfogadnunk. Szeretném említeni, hogy az egyes kompromisszumnál véletlenül nem írták oda a nevemet, de teljes mértékben támogatom azt. Sajnálatos módon a kettes kompromisszumot nem tudom támogatni, de az összes többit igen és újra szeretném megköszönni a kollégák munkáját, együttműködését. Azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozott dokumentumot sikerült összeállítanunk az Innovációs Unióról, úgyhogy megint csak szeretném megköszönni a kollégáknak, illetve az elnök úrnak köszönöm. Nos, köszönöm szépen, nagyon fontos véleménynek tartom ezt, ugyanis nagyon mut, erősen mutatja, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk emellett a projekt mellett. Jó, akkor térjünk át a szavazásra. Egyes kompromisszum mellette? Ellene. Tart, eh, elfogadtuk. Akkor közvetlenül rátérünk a kettes kompromisszumra. Mellette? Ellene. Elfogadtuk. 11-es módosító jön kiegészítés mellette, ellene elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 26-os mellette, tehát 26-os módosító jön. 26-os módosító mellette, ellene elfogadtuk. 44-es okafogyottá vált. 6-os kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Akkor most jöjjön a 36-os, Repo úr módosítója részenkénti szavazást kértek. Well, we'll, we'll do it in the order which it's shown here. Akkor az itt szereplő rendben fogjuk megszavazni. Egyes rész, a szavazást megnyitom. The vote is... Lezárom. És elutasítottuk. Második rész jön. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 37-esről szavaznunk kell. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Az ötös jön mellette. Ellene elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Jön a 25-ös, mellette ki van, ellene, ezt is elfogadtuk. A 45-ösnél részenkénti szavazás lesz. Első rész jön, mellette ki van, ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene szintén elfogadtuk. 13-as mellette ellene ezt is elfogadtuk. 8-as megint részenkénti szavazás jön. Első rész mellett ellene ezt is elfogadtuk. Második rész elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Négyes, mellette ki van. Tehát a négyes mellett ki van, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Negyvenkilences jön, mellette ki van, ellene Elfogadtuk. 43. Mellette. Illetve a szavazást megnyitom. Elektronikusan szavazunk a 43-asról. Lezárom. Elutasítottuk. Jön akkor a zárószavazás, elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk, 35-en szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, egy tartózkodás. Nagyon köszönöm, köszönöm Trianta Filidis úrnak a munkát, nagyon jó munkát végzett, és reméljük, hogy az ITRE bizottság is elfogadja ezt a vélemény. Szeretnék emlékeztetni, hogy fél tizenkettőkor érkezik a biztos, úgyhogy kérem, maradjanak itt. Marad még időnk erre az utolsó szavazásra. Mr. Abad, yes, he is here. Itt van Abad úr. Szeretne szólni néhány szót. Igen, köszönöm, elnök úr. Én vagyok a vélemény készítője. Szeretnék az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani, akik kísértek az utamon, Trianta Filides úrnak, Kamel úrnak, illetve Koreia úrnak. Nagyon köszönöm munkájukat, támogatásukat, illetve a titkáság munkáját is, ugyanis sikerült egy konszenzuson alapuló szöveget kidolgoznunk, ami lehetővé teszi, hogy pragmatikus módon haladjunk, és egyértelműen mutatja, mennyire fontos számunkra a minőségi, modern, szociális szolgáltatások helyzete. A DEROSZA jelentés jelentést már beterjesztették a szakbizottságba, március 31-ig lehet módosítókat beterjeszteni hozzá. Remélem, hogy tudják támogatni álláspontunkat. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm én is munkáját, mondja az elnök. Nagyon jó munkát végzett. Azt hiszem, hogy ez volt az első véleménye, amit itt a szakbizottságban készített. Egyes kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Következik az ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. Hetes módosító. Tehát hetes, illetve várunk. Megnyitom a szavazást. A hetesről. Nem tudtam, hogy elektronikusan szavazunk vagy sem elutasítottuk elég nagy többséggel. Szerintem valaki nem nyomja elég erősen azt a gombot. Elutasítottuk tehát a hetest, kettes kompromisszum mellette ki van, ellene. Elfogadtuk. Következik akkor a 13-as módosító, ki van mellette, ellene. Elfogadtuk. 14-es, tehát 14-es módosító mellette ki van ellene. Egyértelműen elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ki van ellene. Ezt is egyértelműen elfogadtuk. Következzék akkor a 19-es Grekkur módosítója. A szavazást megnyitom a 19-esről. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Mellette ki van? Ellene. Egyetemen elfogadtuk. Következik akkor a 26-os. Ez kiegészítés a négyes kompromisszumhoz. Megnyitom a szavazást a 26-osról. Lezárom. Elutasítottuk. 27-es jön, mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 29. Mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. 33. Mellette ki van. Ellene. Elfogadtuk. 34-es, részenkénti szavazás. Az első részről szavazunk, és megnyitom a szavazást. Tehát az első részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész szintén szavazásra bocsátom ezt elektronikusan. Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom és ezt pedig elutasítottuk. Következik akkor a záró szavazás. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 34-en szavaztak mellette, ketten ellene nem volt tartózkodás. Nagyon köszönöm Abad úr munkáját. Nagyon köszönöm kollégák, hogy részt vettek ezen a szavazáson. Azt javaslom, hogy rekesszük be az ülést. Kérem, hogy 11.30-ra, fél 12-re érkezzen vissza mindenki. Tajáné alelnök úr lesz itt, aki a jövőbeli programról fog szólni. Tehát 11.30-kor találkozunk. Uh, so, ladies and gentlemen, could I... Hölgyeim és uraim, kérem foglaljon mindenki újra helyet. Folytatjuk az ülést. Mindig nagy öröm számomra, hogyha Tajani biztos urat üdvözölhetem a körünkben, a bizottság alelnökét, aki az ipari és vállalkozásokkal kapcsolatos portfólióért felelős, és így nagyon sok fontos dosszié átmegy a kezém. Tehát nagyon örülök, és most is nagyon örülök annak, hogy itt van a bizottság, ez is mutatja, hogy mennyire komolyan veszi a munkáját, a bizottság és Táján úr különösen. A strukturális párbeszédnek része ez a mai alkalom is formális szempontból, örülök annak, hogy bizottságunknak jó kapcsolatot kell, lehetett, vagy jó kapcsolatot tudott kialakítani Tajani biztos úrról, és ezért nincs szükségünk ragaszkodni a formaságokhoz, hanem eleve önként és könnyen jön össze ez a találkozó, azzal együtt, hogy kritikus hangok is elhangzanak minden ilyen eszmecserén is. Vannak vitatott dossziék, mint például most a traktorokról szóló, meg az irányelvről szóló, Ma csupa olyan témát vitattunk meg egyébként az önérkezés előtt, amelyek az önportfóliójába illeszkednek. Meghallgatjuk Tájani urat, utána a kollégák fognak kérdéseket feltenni, megjegyzéseket megfogalmazni. Átadom akkor alelnök úrnak a szót, parancsoljon Tájani úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint tudják, minden alkalommal örömmel tér, jövök vissza a parlamenthez, nagyon elégedett vagyok és a parlament továbbra is a szívem csücskében van, hiszen én is koptattam ezeket az üléssorokat. Nos, a bizottság, az Európai Bizottság és a parlament közötti kapcsolatok számomra abszolút prioritással rendelkeznek. Mint tudják, ez alatt az év alatt egy sor kezdeményezést támogattam, fontos kezdeményezéseket, amelyek az európai iparpolitikát szolgálják, és mint tudják, ezek a gazdasági és iparpolitik, a reálpolitikára koncentrálnak, hiszen ezek a belső piac fejlesztésének sarokkövei. És a ciklus végéig ezen kérdések nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ezeknek, hiszen a krízis után fontos, hogy meghaladjuk azokat a nehézségeket, amelyek a reál gazdaságban jelentkeztek, és amelyek komoly kihívást jelentenek a számunkra. El kell mondanom, hogy nagy örömömre szolgál, hogy négy stratégiai kezdeményezést indítottunk el a 2010-11-es évben az Európai Bizottság részéről, kettőt már elfogadtunk 2010 során, itt az Innováció Unióról volt szó, és ezt eh, kollégámmal, Georgen Quinnel osztjuk meg, és a másik pedig az új iparpolitikára vonatkozik. A másik kettő kezdeményezés a standardizációról szólnak, ezekről áprilisban és májusban idén foglalkozunk ezekkel. A negyedik kezdeményezés pedig a kis és középvállalatokról szól, és ezt az Európai Bizottság még idén évvégéig elfogadja. Most pedig egy másik stratégiai kezdeményezéssel foglalkozunk, ez pedig Michel Barnier jogkörébe tartozik, de ugyanakkor ez a piacok szabad működéséről fog, foglalkozik, és jövő héten pedig két elemet fogunk kiemelni, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak a kis, közép, a kis és középvállalatok belső piaci szerepében. Nagyon fontos ugyanakkor a termékbiztonság is, és eh, ezért eh, fontos, hogy egy másik alapinstrumentumot is eh, elfogadjunk, amelyek biztosítják a kis és középvállalatok szerepét a mi piacainkon, a mi belső piacunkon. Az egyszerűsítés feladata feladatából három kezdeményezést elfogadtunk, négyet a következő év során fogunk elfogadni, 11 van összesen, és négyet pedig a következő év során fogadunk el. Így tehát azt mondhatjuk, hogy igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy az egyszerűsítés programját, az egész programban, bizottság programjában végrehajtsuk. Ma pedig olyan kezdeményezésekről szeretnék beszámolni, amelyek idén kerülnek tervbevételre, illetve 2012-ben. di iniziative relative al settore automobilistico, soffermando in modo particolare. Például az autóipari ágazatban foglalkozunk el a bejegyzések nyilvántartás kérdésével, aztán az innovatív projektekkel, a közbeszerzések területén, és egyéb kezdeményezésekkel, például a textilipariakkal és az játékokról szóló irányelvvel ugyancsak. És ezeknek a tagállami végrehajtásával is foglalkozni kell nyilván, ez egy kényes kérdés. Sajnos nem sok jó hírről számolhatok be, a piacfelügyelet nem működik előképpen, pedig ez alapvető dolog lenne, abból a szempontból, hogy mennyire jól működik a belső piac. 2010. január 1-én az 765 per 2008-as rendelet hatályba lépett, és ez most arra azt szolgálná, hogy ezek az erőfeszítéseink végre jogi erőt kapnak, a felügyelet megerősödik, és az unió prioritása kidomborodik. Ezt nem csak az új iparpolitikával kapcsolatos közleményemben emelem ki, hanem abban a közleményben is, amely a belső piac működéséről szól. Örülök annak, hogy az Európai Parlament és az Önök Bizottságának az elnöke, illetve tagjai támogatják a bizottsági elképzeléseket ezen a területen. Megpróbáljunk olyan ellenőrzési rendszert bevezetni a termék ellenőrzés területén, amelyek mind az Európai Uniós, mind a külső termékekre vonatkozik, és erős. E hónapban fogadtuk el az ebben szükséges utolsó döntéseket, és most már bizonyítható, megfogható lépések történtek tehát a helyzet javítás érdekében. Meggyőződésem, hogy ahogy a Seltemúze véleményben is szerepel, fontos az egységes valamennyi termékre, fogyasztóra vonatkozó egységes ellenőrzési keretrendszer, mert egy ilyen rendszernek számos előnye van a fogyasztó szempontjából is, hiszen védi a fogyasztót. Ez nem csak a nemzeti hatóságok feladata, hanem egy európai szintű piaci ellenőrzésre is szükség van. Ez gazdasági előnyökkel is jár, mert igazságosabbá válik általa a verseny. Volt már alkalmam önökkel novemberben erről a témáról eszmét cserélni. Harbour elnök úrral levelezésben álltunk, és megpróbáltuk a jogalkotási folyamat ezen pillérét megerősíteni. Elköteleztem magam akkor, hogy önöket folyamatosan tájékoztatom majd az tevékenységünkről, amelyet ennek az érdekében teszünk. Meggyőződésem, hogy feltétlenül szükséges újabb erőfeszítések megtétele, a nemzeti hatóságok jobb bevonása, a munkájuk összehangolása és egységesebb jogalkotás ezen a területen. Ezt a célt nem lehet adhok intézkedésekkel elérni, megfelelő eszközökre van szükség és koherens megközelítésre. És a végrehajtás, amelyről mondtam már, hogy nehéz feladat, Persze itt a fontosságú. a bizottságnak is van abban felelőssége, hogy a meglévő különbségeket hogyan lehet egy kicsit enyhíteni. Három akciót tervezünk. Először is egy több éves programot fogunk előterjeszteni, amely minden intézkedést, eszköz tartalmaz majd, és a piacfelület konkrétumaira is kitér, tehát hogy a a szükségletekre milyen eszközökkel tudunk válaszolni, milyen modalitások közepette gondoljuk megerősíteni a következő évtizedben ezt a rendszert. Ennek a programnak fontos elemeit éppen most dolgozzák ki bizottsági kollégáim. A bizottság konkrét javaslattal fog élni jövő év végéig. A második fontos programunk, akciónk a piacfelügyeletek jogalkotási rendszerének felülvizsgálata. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy 2011 végéig a jelenlegi irányelvet a termékbiztonságról teljesen átírjuk, és egységesebb minden piaci szereplőre és termékcsoportra, szolgáltatásra kiterjedő egységes szabályozást alkossunk meg. A már említett 2008-as rendelet szellemiségével összhangban. A parlamentnek fogunk egyébként egy javaslatot tenni, még ebben a hónapban, ebben az ügyben. Harmadsorban pedig szeretnénk a horizontális akcióknak jogi alapot adni, például a vámhatóságok közötti együttműködést új alapokra helyezni, közös értékelési rendszert kialakítani, közös ellenőrzési rendszert, megalkotni és koherens, megfelelő együttműködést kialakítani az vámhatóságok között. Ez persze ö, ipari ágazatonként más-más kérdéseket vet föl. 75%-a az ipari termékeknek ideértve játékokat, autókat, gépeket, elektromos eszközöket is, ezek mind-mind más szabályos, szabályozást igényelnek, ugyanakkor valamennyien viselik a CE, CE jelölést. Tehát egységes, ugyanakkor mégis minden specifikumra kiterjedő alapvető jogalkotási módosításokra van szükség, hogy ezek által a norma rendszerünk hatékonyabb legyen. A parlament, a bizottság már eltökéltek emellett, információs kampányt akarunk indítani a CE és egyéb megjelölésekről, főleg a kis és középméretű vállalkozások megfelelőségét próbáljuk segíteni, mert tavaly voltak kampányakciók, ezek eredményesek voltak, jók a visszajelzéseink, ezt fogjuk folytatni. Az új jogi keret elfogadása a termékek áramlásának szabadságáról újabb lehetőségeket nyit meg annak érdekében, hogy a fogyasztókat is védő, újabb, jobb európai megjelölés lehessen alkalmazni. A parlamenttel már egyszer eszmét cserélt a bizottság. Meggyőződésem, hogy a termékbiztonság belátható módon mindenki számára a legfontosabb aspektus a piacfelügyelet során. Ezen belül persze a legkényesebb termékcsoportokra kell először koncentrálnunk. Hajlandó vagyok a jelölési szimkézési rendszert a jelentés alapján felülvizsgálni. 2013. szeptemberében fog a bizottság a 765 per 2008-as rendelet újabb változatával, módosításával előrukkolni. Most tíz irányelvet próbálunk hozzáigazítani az új kerethez, és a bizottságon belül is, meg kívül is már sokféle javaslat született. Két tíz irányelvet fogunk tehát a termékekről a 768 per 2008-as értelmében módosítani. Egységesebb lesz a standardizáció. Már beszéltünk korábban is, 2010 júniusában is a normákról, a bizottság adhok ülést rendezett, és az európai normaalkotókat összehívta a reformok előkészítése érdekében. A vita tanulságait nyilván meg fogjuk fontolni, és persze az önök 2010. október 31-i állásfoglalását is figyelembe vesszük. Az állásfoglalás világos üzenet volt, revízióra van szükség, de nem forradalomra. A parlament utalt arra is, hogy a javasolt felvizsgálat alapvető változtatások nélkül kell, hogy megerősítse a rendszer, tehát nem forradalomról van szó. Ugyanakkor nagyon sok hibát, hiányosságot ki kell javítani, pótolni kell tehát lassú, bonyolult, de hatékony munkára van szükség, úgyhogy végül a kis és középméretű vállalkozások, de persze mindenki más profitáljon az új rendszerből. A bizottság ennek érdekében április-májusban stratégiai közleményt fog kiadni a norma rendszerről, és jogalkotási javaslattal is élünk majd. Mindkét dokumentum fő célja az, hogy a belső miatt működését javítsa, a normalkotás rendszerét hatékonyabbá, gyorsabbá tegye, interoperabilisá tegye, és a globális piacok kihívásaihoz hozzáigazítsa. Ami ezen belül az autógyártást illeti, ma önöknek két aspektust szeretnék kiemelni a bejegyzése a gépjárműveknek jelenlegi jogi kereteiről beszélnék. A vállalkozások és a vásárlók egyaránt nehézségekkel küzdködnek, hogyha az egyik tagállam a bejegyzett autót át akarják vinni egy másik országba, és ott akarják átiratni. Jelenleg azon járművek, amelyek egy tagállamon belül maradnak, nyilvánvalóan csak egy jogalkotás alá esnek, de ha a jármű hát át akarják íratni egy másik tagállamba, akkor először ki kell jelentkezni, és újra be kell jelenteni. Ez a kijelentkezési eljárás túlzottan bürokratikus és bonyolult, technikai in információkat követelnek a hatóságok, amelyekkel gyakran a jármű tulajdonosa nem is rendelkezik, be kell szereznie igazolásokat még ahhoz is, hogy kijelentsen egy járművet, már pedig ugye egy embernek, egy kisvállalkozásnak ez, hogy most egy külön szakértő bízza meg azért, hogy kijelentethesse az autóját, ez fölösleges teher. Ez nem segíti a belső piac működését, ezért 2011 végétől erre vonatkozó egyszerűsítési javaslataink lesznek, hogy legalább a kijelentkezés könnyebb legyen, még hogyha a új regisztrációba vétel nem is az. Ugye az európai állampolgárság és a belső piacról szóló alapelvekből fakadnak ezek. A bizottság 2012 májusáig folyamatos konzultációt fog folytatni annak érdekében, hogy ezek a gépjármű bejegyzési eljárások egyszerűsödjenek. Begyűjtjük az érintettektől az információkat, és javaslatot teszünk majd a rendszer egyszerűsítésére. Most az autóiparról átérnék a jogi háttér vizsgálatára a homologizáció kérdésére. Az utóbbi évek során a jogi keretek már egyszerűsödöttek, és mutatja ez az is, hogy a fő szabályban levezetett jogszabályok száma csökkent. Például a kereskedelmi használatú járműveket most már egyetlen irányelv, keretirányelv szabályozza. 2007-ben született ez meg ami pedig a kerékpárokat, motorokat illeti, az L kategóriás járműveket 2010-2011-től ezeknek is egyszerűbb lesz az ellenőrzése. A parlamenttel együttes döntés eljárásban, és persze a tanácssal kell majd megalkotni az ide tartozó új, egyszerűbb szabályokat. Ami az elektromos járművek jogi kereteit illeti, a zöldebb és környezetbarátabb járművekről már egy 2010 áprilisi jogszabály szólt, ez egy általános megfogalmazású jogszabály, annak érdekében, hogy egységes legyen minden alternatív környezetbarát jármű státusza. 2009 óta homologizációs eljárásnak kell alávetni az elektromos gépjárműveket. A bizottság az UNECE-vel együttműködve ö, dolgozik az elektromos gépjárművek technológiai normáinak kialakításán, és itt jelentős előrelépés történt. Most már megvan minden hozzávalunk ahhoz, hogy megsüssük a közös süteményt, legyen belső piac az elektromos járműveknek, összevethető hasonló szabályok alapján. Az Európai Unió tehát most már azoknak, akik megfelelnek az EU-s elvárásoknak, egyszerűsíteni fogja a szabályokat, ezt most már a nemzetközi szinten kell már csak egyeztetni. Ezzel tehát segítünk az európai elektromos gépjármű gyártóknak, így a zaj és a légszennyezés is csökkenthet, és szigorú piac ellenőrzés mellett is mindez illetve a segély hívó rendszereket a jövőben integrálni fogják ezekbe a járművekbe. 2014-ig átalakítunk minden ide tartozó szabályt. Most áttérek a textilágazatra. Azt hiszem eleget beszéltem a járművekről, autókról, legalábbis az alelnök asszony itt a mellette, mint hogyha erre utalna. És pont nekünk olaszoknak kényes kérdés a textilipar, és ami arról mondható. Nos, nézzük, mi itt a helyzet. Köszönöm az Önök Bizottságának, különösen Manders úrnak az intenzív munkát, amelyet ezen a területen kifejtett az első és második olvasat során egyaránt. Leszögezném, hogy a bizottság a módosító javaslatait az Önök bizottságának, illetve a jelentést komolyan fogja venni az eredet megjelölésre vonatkozó szabályok átalakítása során. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy a tárgyalásokat konstruktívan folytassa tovább, különösen most, hogy a második olvasat után kritikus fázisba jutott a jogalkotás, politikailag érzékeny területekről kell most majd beszélni, és kompromisszumot kell kötni a parlamentnek a tanácssal, amennyiben ez lehetséges. Most rátérek a legbonyolultabb témára, a játékok ügyére. Nem csak a személyes meggyőződés, mondom, hanem de facto tény, hogy a bizottság ezzel a kérdéssel nagyon-nagyon komolyan foglalkozik, hiszen itt a legkiszolgáltatottabb fogyasztókról, a gyerekekről van szó, az ő védelmükről. Az új irányelv 2009-ben született meg, és ebből levezetve a tagállamok most szigorúbb szabályokat vezetnek le, alkotnak meg. Önökkel is beszéltünk már a decemberi plenárison, válaszoltam a kérdéseikre. Ö, nem szeretném a mai alkalmat sem ö, kihasználatlanul hagyni, el szeretném mondani önöknek a legfrissebb fejleményeket. Szeretnénk a komitológiai eljáráson belül úgy eljárni, hogy a jogszabályok, a tagállami jogszabályok egyre jobban összhangban legyenek egymással, a játékok minőségi ellenőrzése a gyerekfogyasztók védelme érdekében, különösen itt az ólom és kadmium tartalom, illetve az arzén származékok ügye a kiemelt kérdés, erről már szakértők évek óta vitáznak. A bizottság komitológiai járásban határértékeket szabály, határozott meg, a kadmiumra, ólomra és bizonyos vasvegyületekre, és az év végéig a rákkeltő mutagén toxikus anyagokkal is foglalkozni fogunk. 2012-ig lezárul ez a folyamat. Csak akkor tudunk minden alterületet lefedni, hogyha ezeket a jogszabályokat át is ültetik és végre is hajtják. Két munka ülésünk is volt a kínai hatóságokkal is, hogy azt várnánk tőlük is, hogy legalább ismerjék meg a majd európai szabályozás, és igyekezzenek megfelelni annak. Ugyanígy munkacsoportot állítottunk fel az amerikai hatóságokkal való kapcsolattartás érdekében. Most számomra egy elég negatív hír közlek, következik. Szerződés szegési eljárást vagyunk kénytelenek indítani. Per cui abbiamo aperto una... Olaszországgal szemben, illetve 17 országgal szemben, amiatt, hogy az irányelvet nem ültették át a játékok biztonságára vonatkozó irányelvet. Az innovatív kísérleti projektekről és a közbeszerzésekről szólnék most. Haver elnök úr is már foglalkozott ezzel a kérdéssel. Mindjárt végére érek elnök úr mondandómnak, de erről is kell mondanom valamit. A közbeszerzési eljárások rendszerét, annak javítása támogatjuk, pozitív fejlemények vannak. Itt jobbak a hírek, mint a játékágazatban. Emlékeznék arra, hogy az unión, az innovációs unión belül pénzügyi támogatást adunk azoknak az európai cégeknek, akik eh, az innováció területén jelentőset alkottak tagállamoknak korábban javasoltuk, hogy megrendeléseik során külföldről az innovatív termékeket mm, részesítsék előnyben, és ez működik is, sikerült kis és középméretű vállalkozások köréből innovatív gyártókat megbízni. Az IMSZO, az RTD, a bizottság 2010. novemberében megvalósítatósági tanulmányt hajtatott végre az innováció barát közbeszerzési eljárások ügyében, és a First Commercial Procurement az úgynevezett FCP megalkotása érdekében megtettünk mindent, ugyanakkor vannak olyan termékek is, amelyek eddig kimaradtak a körből, ezek a PCP-k. Tehát a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyeknek az eredményét már egyesek önök közül ismerik is, az derült ki, hogy a jelenlegi közbeszerzési eljárásokban a most már kezd érvényesülni a PCP rendszer, tehát a Pre-Commercial Procurement, vagyis, hogy előzetesen ö, megvizsgáljuk, hogy melyek a szóba jövő innovatív termékcsoportok. Ezt a jövőben ö, egyre gyakrabban fogjuk látni. Most 15 milliós összegben ö, írtunk ki ilyeneket. Torinóban lesz egy konferencia, amely, amelyen majd ennek a tanulságairól fogunk beszélni. Ehhez is persze egy jogalkotás módosításra van szükség. Ö, nagy méretű módosításokkal 2013-ig. Itt arról van szó, hogy közös szabályok vonatkoznak a közbeszerzésekre, ne legyen fragmentált a belső piac ezen a területen sem. Európa sajnos még ilyen területen elmaradt, mert nem elég a jelenlegi normatív szabályozás. A tanulmány eredményeit 2011. novemberében fogjuk majd nyilvánosságra hozni. Ez lesz tehát, remélem, elnök úr, a karácsonyi ajándék, amelyen szolgálhatunk, és amelynek eredményeképpen valódi, működő európai rendszer áll föl, az innovatív közbeszerző termékek és szolgáltatásokat preferáló közbeszerzési eljárások területén, és a tagállami hatóságok szorosabb együttműködése megkezdődik, Erről már zöld könyv szólt, amely néhány héttel ezelőtt jelent meg, és önök is olvashatták. Kicsit hosszúra sikeredett a mondókám, de hát ez is mutatja, hogy mennyire átfogó az a terület, amelyel foglalkoznom kell, és persze az önök kompetencia területe is. Köszönöm, hogy meghallgattak, és türelmesek voltak. Yeah. Well, I think, um, I think, uh, Vice Köszönöm szépen, alelnök úr! Valóban tapsot érdemelt, hiszen hatalmas spektrumban tekintett át azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a bizottság megragad, és nem egy kezdeményezés a mi kezdeményezésünkre adott kezdeményezésbeli válasz. Tehát úgy gondolom, hogy kitűnően működik az együttműködés a bizottság és a bizottság között. Tehát mi közöttünk és önök között. Elég hosszú idő a rendelkezésünkre, tehát hármas csoportokban gyűjtenék össze a kérdéseket, ilyen módon dialógikusabban, párbeszédszerűbben dolgozhatunk. Lássuk csak, ki kéri a szót, megmondom, ki jelentkezett idáig, kit írtunk föl a felszólalók listájára. Professor Carida Campos and Mr. Buzoy. Uh, I have Mr. Comey, Mr. Kozuznik, Mrs. Rula, and Mrs. Styler. Anybody else? Mr. Abad. Érje más a szót még, Abad képviselő. Aha, igen. És Rapti asszony. Kérje még más a szót. Mindenkinek nagyjából egy percnyi felszólalási időt adnék, és így biztosíthatjuk azt, hogy mindenki beleférjen a fél órába. Maximum két perc, de inkább egy. Buzutil képviselő is jelentkezett. Na hát akkor hányan is vannak a listán? Lássuk csak. Kérek tehát mindenkit, hogy egy percben korlátozza felszólalás idejét, és valamilyen módon aztán majd emlékeztetem önöket erre. Schwab úr, köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, köszönöm, hogy ismét itt van a Belső Piaci Bizottságban az önnel való csere kitűnően működik, köszönöm szépen önnek ezt. Először is a kis és középvállalatok kérdésére szeretnék visszautalni. Úgy hiszem, hogy épp a krízis mutatta meg, hogy a kis és középvállalatok az Európai Unió nemzetgazdaságának gerincét adják. Ezért fontosnak tartom, hogy a bürokratikus súlyokat, terheket csökkentsük, már, és ezt üdvözlöm az ilyes jellegű kezdeményezéseit, és a néppárti frakció mindig támogatni fogja ebbéli célkitűzéseit. Ezen felül az európai normákra vonatkozó javaslatát üdvözöljük, és um, üdvözöljük, hogy az egységes mobil feltöltő berendezésekre való javaslatát uh, elfogadták, um, illetve hogy ezt uh, elindították, és a nyomtató patronok egységesítésére vonatkozó javaslatát is üdvözöljük. Végezetül a játék irányelv. Nagyon üdvözlöm, üdvözlöm hogy ha a tagállamok nem tartják be a szabályokat, akkor szerződés szegési eljárással fenyegeti őket a bizottság, de vannak olyan tagállamok, ahol a mai normák már magasabbak, mint az európai normák, tehát úgy gondolom, hogy komitológiai eljárásban meg lehet oldani ezt a kérdést, de azon tagállamoktól, ahol magasabb az elvárási szint, eh, ne várjuk azt el, hogy eh, csökkentik ezt eh, az európai normák érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sváb képviselő, és Keposz képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a bizottságot ismét. Három pontot szeretnék felvenni. Egyrészt a termékbiztonsági szabályok áttekintéséről. Úgy gondolom, hogy a magyar elnökség, a magyar soros elnökség is hangsúlyoz ezt a munkát, és arról beszélt, hogy horizontális intézkedéseket eh, fognak foganatosítani a vámhatóságokkal, hogy megerősítsék a hatékonyságát. Nos, egyes hírek arról szólnak, hogy bizonyos harmadik államok azért versengenek, hogy nagy európai kikötők üzemeltetési szerződését megkapják. Kérdezem, hogy ez extra problémákat jelente majd, amikor a termékek biztonsága előírásának e-, betartatását akarjuk végrehajtani a határainkon. Aztán az elektromos járművek kapcsán azt mondta, hogy egy egységes európai típus engedélyt akar bevezetni. Kérdezem én öntől, hogy ezen mechanizmusok modernizációjában uh, milyen előrelépéseket irányoz elő. Aztán a KKV-k, a kis és középvállalatok tekintetében beszélt arról, hogy nem csak a pénzügyi támogatás nagyon fontos, hanem a megfelelő szabályozási keret. Az EUREK program 39 országra tér ki. Mi a véleménye az EURAKról? Tehát nem csak a 27 tagállam tagjait, de az EUREK program mégiscsak az EU, EU-ból indult ki, és nagy innovációs tapasztalatokat szerzett különösen a KKV-k tekintetében. És tudom, hogy az Európai Bizottsággal szoros kapcsolatban voltak, kérdezem tehát, hogy lehet-e valamit tanulni az EUREK programból. Köszönöm szépen. Buzoly képviselő. Köszönöm szépen, alelnök úr, és valóban nagyra értékelem, hogy a belső piac ehm, ügyét európai ügynek tekinti. Természetesen a bizottság munkaprogramja nagyon fontos a belső piac számára, és ezek többségi ehm, komoly előnyel járnak, de vannak kérdések, amelyeket tisztázni kell, és az európai cégek e kérdések ehm, hasznát húzhatnák. A növekedési jelentésben az Európai Bizottság arra utalt, hogy a gazdasági növekedés biztosítása érdekében a kis és középvállalatokat kell támogatni, illetve olyan helyzetbe hozni, hogy a belső piac esélyeit, lehetőségeit kihasználják. A Small Business Act-et a small business tehát most dolgozzák ki, de a KKV-k támogatása nagyon fontos, az innovációs jelentések és az innovációs alapok fontos szerepet játszanak, de sok kis és középvállalat nincs tisztában ezekkel a lehetőségekkel, ezért tehát a bizottságnak úgy gondolom, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kis és középvállalatok jobban hozzáférhessenek a pénzpiacok által kínált lehetőségekhez, és a bizottságnak erre a kérdésre koncentrálnia kellene. Kérdezem, hogy létezik az akciótervnek menetrendje, és hogy melyek a bizottság célkitűzései ezen a területen. Természetesen a bürokratikus terheket is csökkenteni kell, azért, hogy segítsük a kis és középvállalatokat, és növekedéshez juttassuk őket. Köszönöm szépen. Buzoly úr, most megadom először a biztosnak a szót, és utána pedig meglátjuk, hogy hogyan jutunk tovább. Köszönöm. Azonnal válaszolok. A favore delle piccole e medie imprese voglio ringraziare onorevole Buzoy per Azonnal válaszolok először is Buzoy képviselőnek, és gratulálni szeretnék nagyszerű olaszához is valóban nagy örömömre szolgál ez, hogy hallhatom, eh, hiszen még az anyanyelvben sem még egyszerű kifejezni magunkat. Nos, nagy jelentőséget biztosít, eh, prioritás biztosítunk a kis és középvállalatok növekedésének. Schwab kollega is erről beszélt. Arról beszélt, hogy ez a gazdaságunk egyik fontos eleme. Hiszen a reálgazdaság eh, meghatározza a belső piacot és az iparpolitikánkat, és a kis és középvállalatoknak valóban arra van szükségük, hogy innovatívak legyenek, hogy versenyképesek legyenek a belső piacon, de az Európán kívüli piacokon is. És arra is szükségük van, ahogyan Buzói kollega aláhúztam, hogy hozzájussanak megfelelő hitelekhez. Hiszen a kis és középvállalatok a külső piaci um, versenyképességünket is biztosítják. Mint tudják, azon vagyunk, hogy módosítsuk Gigen Quinn kollégámmal az innovációra vonatkozó és a negyedik um, keretprogramra vonatkozó javaslatainkat, és ezek kitérnek majd a kis és középvállalatok uh, támogatására is. Ez a kezdeményezés, amelyet uh, a Mark, amelyet szintén ez irányba mutat a Marco Polo kezdeményezés, valamint a REACH rendelet lefordítása során figyelembe kellett venni a kis és középvállalatok elvárásait is, hogy ne túl nagy terhet rójunk rájuk a kisvállalatokra és a mikrovállalatokra. Nagyon fontos, hogy a kis és középvállalatok hallathassák a hangjukat, és köszönöm a parlamentnek, hogy állásfoglalásaikban hangsúlyozzák ezt. Ugyanakkor pedig nagyon fontos, hogy egy jelzést adjunk e vállalatoknak. A London Stock Exchange képviselője is jeleztem, hogy a legnagyobb pénzpiacokon is egyre inkább figyelnek a kis és középvállalatokra. Tehát a kis és középvállalatoknak juttatott pénz azért fontos, mert így ezek életképesebbek. Tehát fontos, hogy pénzpiacok pénzeket juttassanak nekik. Ugyanakkor a pénzpiacon, mondjuk a londoni tőzsdén, amely tényleg az európai pénzpiacok szimbóluma, úgy döntöttek, hogy a kis és középvállalatokat kell jobban kell támogatni, akkor ez azt mutatja, hogy a reál gazdaságban lévő filozófia is átalakul, tehát nem a bankok vagy a pénz ügyi szolgáltatások játszanak, játszhatnak csak szerepet, hanem valóban a gazdaság is, és ebben a KKV-k fontos szerepet játszanak. Voltak éppen tehát a hetedik, majd a nyolcadik keretprogram is nagyon fontos szerepet játszik a kkv számára. A standardizáció, amelyre az egyik képviselő rákérdezett, nagyon fontos számunkra, és nagyon gyorsan kell itt eljárni, még akkor is, hogyha de Campos képviselő a elektromos gépjárművek standardizációját nem tartott elég gyorsnak, de nagyon fontos, hogy olyan normákat és standardokat dolgozzunk ki, amelyeket még az év vége előtt el lehet fogadni. Ezek volnának az, vonatkoznának az elektromos autókra, a biztonsági előírásaikra és a gyártási mechanizmusaikra, hiszen nagyon fontos, hogy úgy alakítsák át ezeket a gépjárműveket, hogy megfeleljenek a közlekedés biztonsági eljárásoknak is. Nagyon fontos ezen kívül az a kérdés, Jóni. hogy a homologizációt és az engedélyezést is figyelembe vegyük, Jövő év január 1-től kell az új gépjármű típusokat bejegyezni, és 2014 január 1-től az új gépjárművek bejegyzésének határideje merül föl. Ami pedig az általános biztonságot illeti, az EC jel nagy híve vagyok, de az ellenőrzéseket mindig végre kell hajtani. Egyrészt, amikor a termékeket tanúsítványjal látják el majd, amikor a piacon is megjelennek a termékek. Természetesen köztudott, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezik sem rendőrséggel, sem vámhatósággal, amelyel a piacot ellenőriznénk. Tehát valóban a tagállamok támogatására kell számolnunk, és az ő koordinatív munkájukra kell számítanunk. Ezért felvettük a kapcsolatot a tagállamokkal, felvettük a harmadik államokkal a kapcsolatot, akiknek szintén be kell tartaniuk ezeket a szabályokat, meg kell felelniük ezen előírásoknak. Nagyon fontos az ellenőrzés. Fontos, hogy a különböző országok vámhatóságaival együttműködhessünk. Gondoljunk csak a Rotterdami kikötőre. Ez egy nagy belépőpont, a világ második legnagyobb kikötője, rengeteg termék érkezik Európán kívüli országokból ide, Rotterdam kikötőjébe. Júliusban pedig eh, megvizsgáljuk majd, hogy a hatóságok hogyan készülnek fel a játék irányelv hatályba lépésére, amely ugye július, tehát 7. hó másodikán lép hatályba. Még egyszer mondom, a tagállamok térfelén van most a labda, nekik mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az irányelv nemzeti jogba való beültetését előre vigyék. Ami a kis és középvállalatokat illeti, természetesen mindig támogattam a kis és középvállalatokat, hiszen tudhatják, hogy a Small Business Act-tel új üzenetet fogalmaztam meg. Az én főigazgatóságom főigazgató helyettese Daniel Gajeha mindig elkísér a látogatásaimra annak érdekében, hogy a Small Business Act reformját az Európai Unió különböző tagállamaiban előbbre vigyük. Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban jártunk, hamarosan Bulgáriába utazunk, Franciaországban is jártunk, tehát minden országban, ahova elutazom, elkísér Gajeha kollega amikor bemutatom a small business act hiszen valóban a tagállamok döntése lehet az, hogy egy követett nevezzenek ki, egy ügygondnokot kell nevezzenek ki nemzeti szinten a Small Business Act alkalmazása érdekében. És ő valóban az európai nagykövettel működne együtt, ezt várja egyébként el a bizottság is, és azt vártam, azt az elvárást fogalmaztam meg, hogy minden tagállamban a nagykövetek tanál, találkozzanak az Európai Unió nagyköveteivel, vagy ügygondnokai a nagykövetekkel, és felvetettem, hogy álljon fel egy olyan Tamás, amely kizárólag a kis és középvállalatok ügyével foglalkozik. Tehát egy ilyen versenytanácsi ülésre tettem javaslatot. Pozitívan fogadták ezt a felvetést. Az informális versenytanács, illetve a versenytanács ebédje során vetettem ezt fel, és a tagállamok pozitívan reagáltak erre. Egy-két tagállam már ügygondnokot vagy nagykövetet is kinevezett, Olaszország például, a Franciaország is éppen kinevezendő ben kinevezenzés Egyszerűen Franciaországban is most nevezik ki ezt az ügygondnokot, vagy ügy nagykövetet, de más országok is, Spanyolország is jelölték már ezt a személyt. Éppen a Small Business Act madridi bemutatója során Sebastian miniszter nevezte ki a kis és középvállalatok ügyének felelősét. Azaz tehát az egész ügy formát ölt a tagállamok szintjén. És az Egyesült Királyság KKV-ért felelős miniszterével is, miniszterével is megvitattuk ezt a kérdést. Harber úr is jelen van ezen a találkozón. Elkötelezettek a tagállamok a kis és középvállalatok ügyében. Végezetül pedig megállapíthattam, hogy az Egyesült Királyság új úton kezd járni, a reálgazdaság támogatása mellett eh, teszi a voksát, különösen támogatva a KKV-ket, és elsősorban is az innovatív KKV-kat. Az európai biztos ezt természetesen örömmel veszi tudomásul, hiszen hogyha az Egyesült Királyság eh, a KKV-kat támogatja, akkor ez egy örömteli ügy. Nagyra értékeljük azt a tényt, hogy ön annyira sokat utazik. Főként pedig a játékirányelv különösen fontos, és reméljük, hogy mivel a jövő karácsonyra szánt játékokat hamarosan elkezdik gyártani, különös fontosságot nyer ez a téma. Nagyon kevés az időnk, hat kollégánk maradt, illetve hét Kérem, hogy nagyon rövid, lényegre törő kérdést tegyenek fel. Kozisnik. Uh, Mr. Abad, Mrs. Le Grip, Mrs. Rapti, Mrs. Buz, Mr. Buzitil. Um, so we'll have to give you, if you could stick to... Kérem, hogy tartsák magukat az egy perchez, annak érdekében, hogy egy rövid időre visszaadhassam a szót a biztos úrnak. Kérem, hogy próbálják ezt meg. Kozosnik úr e, először. Já budu velmi stručný. E, pane komisaři, já jsem rád. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Biztos úr, nagyon örülök, hogy e, rendszeresen eljön ide a szakbizottságunk üléseire és szeretném nagyra becsülésemet kifejezni. A standardizálással kapcsolatos munkájával kapcsolatban. Ugyanis úgy látom, hogy munkája nagyon körültekintően tartja magát ahhoz az irányhoz, amit mi magunk is meghatároztunk, tehát, hogy inkább szabályozást szeretnénk, nem pedig forradalmat és nagyra értékelem az együttműködést az ön kollégáival. Van egy téma, amiről még nem beszéltünk egyenlőre, ez pedig a Galileo rendszer. A rendszer igazgatásának, illetve irányításának az átadásával kapcsolatban ö, problémák merültek fel. Szeretném megkérdezni, hogy ezt egészen pontosan mikor fogják befejezni, lezárni. Ez nem tartozik igazán a mi hatáskörünkbe, mondja az elnök Rüle asszony. Kurz zu machen, ich möchte. Igyekszem rövidre fog, fogni magamat, nem akarom megismételni az itt elhangzott kérdéseket. Magam részéről is köszönöm a jó együttműködést. Az építési termékek kapcsán van egy kérdésem. Jó a jogszabály, de az átruházott a delegált jogszabályokkal hogy néz ki a kérdés? Azután az innovatív termékek és a közbeszerzés kérdésével kapcsolatban is van egy felvetésem. A problémám, hogy az innovatív eljárások, mint a B-commercial procurement eljárás kevési ismert, mit lehet tenni annak érdekében, hogy az érdekelteket informáljuk? Még egy kérdésem van a felügyeletről arról beszélt, hogy az általános piac biztonsági rendszerét áttekintik, beszélt az általános ellenőrzési rendszerről. Kérdésem az, hogy a piac áttekintés felügyelet tekintetében a tagállamok úgy tűnik nekem legalábbis, hogy inkább visszaléptek, csökkentették. Nem lehet itt áttörést elérni. Végezetül sajnálom, hogy még egyszer a játékokra kell visszatérni, és Vábúr kérdésére nem válaszolt nem a beültetés vagy a végrehajtás területén jelentkezik a tagállamban a probléma, hiszen vannak tagállamok, ahol magasabb a szabályozási szint, és nem akarjuk, hogy csökkentség ezt, tehát nem lehetne a komitológiai eljárást felgyorsítani. Styler. Styler asszony következik, parancsoljon. Nagyon köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ami a piraci felügyeletet illeti, szerettem volna megemlíteni azt a tényt, hogy a tagállamok költségvetését csökkentették, és természetesen azon, a szer- azon szervezetek, amelyek felügyeleti tevékenységet végeznek az egyes tagállamokban, igyekeznek biztosítani, hogy a munkát elvégzik, és a tagállamok kötelezettségvállalását teljesítik. Aztán pedig közbeszerzéssel kapcsolatban, illetve a játékokban, játékokkal kapcsolatban kérdezem, hogy ez a 17 tagállam miért nem hajtotta végre az irányelvet, és Rüle asszony említette az építőipar fontosságát, és talán az építőipar ágazatának helyzetéről talán egy éves konferenciát vagy meghallgatást lenne érdemes tartani. Nem tudom, hogy ez pozitívan fogadná-e. Köszönöm szépen, Abadúra következő, mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, gratulálok munkájáért. Két nagyon rövid kérdésem lenne a kisvállalkozói törvényel kapcsolatban, illetve az autóipar fontosságával kapcsolatban kérdeznek. Az első kérdésem. Gondolkoznak-e majd az ágazatban a fő és alvállalkozókkal, illetve gondolkoznak-e a nyersanyagok területén normatív megközelítésekkel tudná az Erasmus kapcsolatban mondani valamit, tehát hogy fiatal vállalkozók számára terveznek-e ilyet? Euh, merci, euh, monsieur le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, mondja Le Grip képviselőasszony. Egy nagyon egyszerű, könnyű kérdésem van. Nemrégiben Barnier biztos úrral együtt jelentett be ön egy kezdeményezést az Európán kívüli befektetésekről az Európai Unióban. Tehát, hogy milyen kihatással rendelkezhetnek egyes beruházások itt az Európai Unióban, egyes ágazatokban, amelyek Európai Unión kívülről számolnak, származnak. Tudná-e többet szólni erről a területről? És Rápti asszony.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 Vitát folytattunk a játékok kérdéséről, és itt is felszólalt a biztos. Köszönöm az erőfeszítéseit, de természetesen decemberben újra át kell tekintenünk az eredményeket, de legalábbis az ideigi eredmények pozitívnak tűnnek. Uh, Köszönöm szépen, és Buzutil úr az utolsó hozzászóló parancsoljon. Tajani. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Tajani biztos úrnak gratulálni azért, amit az új jogalkotási javaslatról beszélt, ami az autoregisztrációs adót illeti. Szeretném kérdezni, hogy mi történt ezzel a jogalkotási javaslata, amely ugyanerre a témára vonatkozott, és célja az volt, hogy harmonizálja, illetve valamennyire harmonizálja ezt a területet, erről pedig három-négy évvel ezelőtt szavaztunk. Ez a javaslat amiről soha többet nem hallottunk. Nem tudom, hogy a tanács vétózta azt meg, vagy mi lett ennek a sorsa. Nagyon köszönöm, mondja Harbor úr. Biztos úr, azt hiszem, hogy körülbelül 5 perce van, de egészen biztos vagyok abban, hogy nagyon röviden tud most válaszolni, vagy ha nem, akkor pedig írásban megadja a válaszokat. Köszönöm szépen. Ami a játék irányelvet illeti, az a célom, hogy tovább is megyünk ezen a területen, főként pedig a veszélyes témák esetében, mint például a kadmium, várjuk most a szakértői véleményeket. Ami pedig az építőipar témáját illeti, hogy Rüle asszony kérdezte, egy úti tervet fogok ezzel az irányelvel kapcsolatban közzétenni, és abban meg is válaszolom kérdését. Ami a piacfelügyeletet illeti, azt tudom mondani önöknek, amit a korábbiakban is, hogy hozhatunk jó szabályokat, de a tagállamok azok, amelyek a szabályokat be kell tartsák. Tehát helyet, hogy Rotterdamba utazunk azért, hogy az Európai Bizottság megnézze, hogy ezeket a szabályokat betartják-e, nem az Európai Bizottságnak kellene oda utaznia, hanem be kellene tartani megfelelően ezeket a szabályokat, és akkor nem lenne semmi probléma. Nyitva marad a vita a pénzügyi tervről, illetve az Európai Parlament támogatásáról a KKV-kkel kapcsolatban, ez alapvető fontosságú. Az az elképzelésem, hogy megpróbáljam elérni, hogy valamennyi ágazat az horizontális lépéseken túl általánosságban a KKV-k támogatásával kapcsolatban tudjon tevékenykedni. Ami pedig a Galileót illeti, talán tudják, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a Galileo Olaszországot, Németországot, Franciaországot érinti elsősorban, hiszen ezeknek az országoknak erőteljesebb az erre vonatkozó iparága. Az ügynökségnek a székhelye Prágában van, illetve lesz. Én azt szeretném elérni, hogy ez lehető leghamarabb megvalósuljon. Madridban írtam alá egy megállapodást a spanyol kormányjal, hogy Madrid legyen a harmadik helyszín, illetve székhelye, szolgáltatási székhelye Torrejon környékén, ha jól emlékszem, illetve a Torrejoni bázison. Aztán pedig Grip úr, illetve Grip képviselő asszony kérdését illetően. Barnier biztos úrral folytatott vitánkban egy problémát szerettem volna középpontba helyezni. Természetesen az elnök feladata eldönteni, hogy a bizottság napi rendjére tűzi-e ezt a kérdést. Én magam egy új politikus vagyok, és az politikai problémákkal kívánok foglalkozni. Vannak protekcionista álláspontok, mi teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy növeljük a beruházásokat az Európai Unión belül, még akkor is, ha ezek Európán kívüli szervezetektől érkeznek. Ezt a problémát a know-how védelméről abban az összefüggésben vetettük fel, hogy fontos, hogy minőségi verseny legyen az európai ipar területén. Tehát nem akarunk protekcionista politikát alkalmazni, hanem egy védelem, védelmet próbáljunk meg megvalósítani. Ugyanis különböző Európán kívüli érdekeltségek is szóba kerülnek, ezek pedig a know-how-unkat kívánják megszerezni, és az Európai Unió határain kívül vinni. Miért? Tehát azért, mert olcsóbb megvenni egy adott vállalatot az összes ismeretekkel, know-how-val együtt, majd bezárni azt. A szociális aspektusok is különösen foglalkoztatnak ennem. Nyilván sokkal olcsóbb ez, mintha mondjuk kutatásfejlesztést folytatnak az adott országban. Például Olaszországban az olasz parlamentben készítettek egy jelentést. Ez egyébként a titkosszolgálat jelentése, hogy arról, hogy egyes ipari ágazatok, ipari szektorok európai, Európán kívüliek tevékenységet folytatnak arra irányulóan, hogy az európai know-how-t Európán kívülre vigyék. Én európai politikusként azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a problémát felvessük. Nem megoldjuk, vagy döntést hozunk, de legalább felvessem ezt a problémát. A stratégiai ágazatok védelme érdekében úgy döntöttem, hogy erre a problémára felhívom a figyelmet. Az Európai Unió, hat Európai Uniós miniszter, spanyol, portugál, német, lengyel, francia és olasz miniszterek írtak egy levelet. A Le Monde-ban is közzétették egyébként ezt. Persze nem az én feladatom, hogy döntést hozzak ezen a területen, de úgy gondolom, hogy piacunk, belső piacunk védelme érdekében föl kell ezt vetni, tehát iparügyi biztos szerepemben vetettem föl ezt a problémát az Európai Bizottság elnökének. Tehát újra kiemelem, hogy ez nem egy protekcionista döntés és mindig el fogom utasítani ezt a vádat, hogyha valaki protekcionizmussal vádol minket. Egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy a stratégiai ágazatok know-how-ját kivigyék az Európai Unióba, ami pedig a gépjárművek regisztrálását illeti. Nagyon fontos, hogy haladjunk ezen az úton, ezzel a javaslattal kapcsolatban, Buzotil úr kérdésével kapcsolatban pedig nem tudom, hogy egészen pontosan mi volt a javaslat célja. Ha konkrétabb adatokat szeretne, akkor 24 eh, órán belül tudok önnek írásban válaszolni. Szeretném ugyanis megtudni, hogy pontosan mi lett a sorsa annak a javaslatnak. Természetesen az önök rendelkezésére állok, hogyha pontosítást szeretnének, és természetesen valamennyi képviselővel szívesen találkozom, akár Strasburgi héten a képviselőkkel találkozom, ugyanis csapatom, kollégáim teljes mértékben rendelkezésükre állnak, hogyha szükségük van bármilyen pontosításra. Köszönöm. Uh, well, thank you very much. Uh... Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Nagyon köszönjük az alelnök úrnak, hogy foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, oly ékes szólóan rendkívül átfogó, nagyon gazdag tartalmú munkaprogramot terjesztett elénk. Vannak olyan területek, ahol együtt dolgozhatunk, de természetesen várjuk az elkövetkezendő 12 hónapban is az önnel folytatandó munkát, és olyan sok területre adott választ, amelyek annyira fontosak ennek a szakbizottságnak a képviselői számára. Egészen biztos vagyok abban, hogy például termékbiztonság, belső piac javítása, gépjárművek biztonságossága területén is előrelépünk. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy egy kicsit tovább itt maradtak, mondja nagyon kedvesen az elnök úr. Ma délután fél ötkor folytatjuk egy meghallgatással a két és két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárok típus jóvágyása és piacának felügyelete témakörben. Van de Kamp a jelentéstevője ennek a témának, tehát délután fél ötkor fogunk találkozni egy meghallgatásra, azonban a koordinátorok délután háromkor fognak találkozni a munkaprogram megvitatása céljából. Nagyon köszönöm, az ülésbe rekeztem.